Liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen zu unserer Kedves kollégák, köszöntök mindenkit a ma reggeli ülésünkön. Nagyon sok pontról kell szavaznunk a napi rend szerint, de mielőtt ebbe belevágnánk, a kalabriai látogató csoportot szeretném üdvözölni. Peri jó kollega hívta meg őket ide a Környezetvédelmi Bizottságba. Köszöntöm még egyszer a kalabriai látogatóinkat. Ezek után pedig térjünk rá a 22-es napirendi pontra, egyezmény a veszélyeztetett vadon élő állat és növényfajok nemzetközi kereskedelméről. Remélem mindenkinél ott van a szavazókártya, ugyanis elektronikusan szavazunk itt a szakbizottságban. Használjuk tehát a szavazókártyákat. Akkor vágjunk bele. 28-as módosító indítvány egy szóbeli módosítással. Szavazunk, megnyitom a szavazást. Elnök úr, az én frakcióm javasolja ezt a szóbeli módosítást illetve ellenezzük, a zöldek ellenzik a szóbeli módosítást. A liberálisok is. Akkor nem fogadjuk el, és szavazunk a 28-as módosítóról a régi formában. De mégis azt javasolnám, kollégák, hogy inkább készfeltartással szavazunk, és ha csak ha kétségünk van, akkor szavazunk elektronikusan. Ki támogatja tehát a 28-as módosító indítványt az eredeti formában? Köszönöm szépen ellene. Ki tartózkodik, elutasítottuk. 27-es, ki támogatja a 27-est, ki ellenzi, tartózkodás, elutasítottuk. Következő 29-es, ki van mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Következő 30-as, ehhez is van egy szóbeli módosító. Ellenezzük ezt is, ellenezzük ezt a módosító, a szóbeli módosítót is. Mind a két szóbeli módosítás, tehát a 30-as és a 31-est is ellenzik, akkor az eredeti formában szavazunk a szövegről. Ki támogatja a 30-as módosítót az eredeti formájában? Ki ellenzi a 30-ast? Elutasítottuk. Következő 31-es szóbeli módosítás nélkül, ki támogatja, ki ellenzi, ezt is elutasítottuk. 32-est visszavonták, következő a 33-as, ezt is visszavonták, akkor a következő a 34-es. Ki van mellette? Köszönöm ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. 35-ös mellette. Köszönöm. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 36-ost visszavonták. 38-as, 54-es azonosak, ezekről együtt tudunk szavazni, tehát ki van mellette. Köszönöm. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 39-es. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Ezt ellenőriznünk kell, tehát a 39-esről elektronikusan szavazunk. Megnyitom a szavazást. Köszönöm, lezárom a szavazást. Jó, hogy szavaztunk, 25 mellette, 24 ellene, egy tartózkodás. Ez tényleg szoros volt. 40-es, ki van mellette? Köszönöm, ellene. Tartózkodás. Ez is ugyanez a helyzet, ellenőrizzük a 40-est, elektronikusan megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Á, ah, itt font, fontosan, itt 25 eh, mellette, 26 ellene, tartózkodás nélkül elutasítottuk. 41-es, ki van mellette? Köszönöm. Ellene. Ezt is elektronikusan ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárjuk a szavazást. 25 mellette, 26 ellene elutasítottuk. 42-es ki van mellette? Ellene. Ugyanaz a játék. Még egyszer megnyitom az elektronikus szavazást. Lezárom a szavazást. Egyre jobb. 25 igen, 25 nem. Elnök úr, nem működik a szavazógépem, és én nemmel szavaztam. Akkor talán üljön a következő szavazásnál egy olyan helyre, ahol működik a gép. Köszönöm kollégák, hogyha elfogadják, akkor tulajdonképpen blogban kellett volna szavaznunk az 54-től az 53-ig tartó módosításokról, mert ezek Madagaszkár külön, élő különböző állatfajtákkal foglalkoznak, nagyon kevés a vélemény különbség. Mi azt mondtuk, hogy tudományos bizonyítékra van szükség ahhoz, hogy a CITES listára ezek felkerüljenek. Lehet, vannak a mellett szóló érvek is, hogy felkerüljenek a listára, de még nincs tudományos bizonyíték erre. Ezért nincs értelme, hogy itt állatfajtánként szavazzunk, mert itt nincs különbség. A madagaszkáriak javasolták, hogy vegyék föl ezeket az állatfajtákat a CITES listára. Nem tudom, hogy elfogadható ez. De még nem tartunk itt, hogy 42-esről szavazunk. A kolléganő azt mondta, hogy nem működik a szavazógépe. 25 igen, 25 nem volt a szavazás eredménye. A titkárságom azt mondta, hogy szavaztunk, szavaztunk, ez az eredmény ez marad. Van egy olyan problémánk is, hogy az egyik képviselőnél nincs itt a szavazókártya. Az e- eljárási szavazatban az van, hogy elektronikusan ellenőrizzük a szavazást, és akinél nincs ott a szavazókártya, és nem tud szavazni, hát sajnos az akkor kimarad a szavazásból. Talán üljön egyel odébb, kedves képviselőtársam, és akkor a következő szavazásnál tud szavazni. 42-est elutasítottuk, menjünk egyszerűen tovább. 43-as, ki van mellette? mert ellene tartózkodás, ezt is ellenőrizzük. Elektronikusan megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. De 26 26 igen, 26 nem, elutasítottuk. 44-es, ki van mellette? Ellene. Ugyanez az eljárás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 25 mellette, 26 ellene elutasítottuk. 45-ös. Ki van mellette? Ellene. Ellenőrizzük elektronikusan, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 26 igen, 27 nem, elutasítottuk. 46-oshoz érkeztünk szóbeli módosítással. Nincs kifogás a szóbeli módosítás ellen, ki támogatja a 46-ost. Ki van ellene? Elfogadtuk. Jó, ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Harminchárom igen, 20 nem, egy tartózkodás, elfogadtuk. 47-es szóbeli módosítóval mellette. Ki van ellene? tartózkodás elfogadtuk. 48-as mellette, 48-as, ki ellenzi, tartózkodás, hm, ellenőriznünk kell, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 25 igen, 29 nem, elutasítottuk. 49-es mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítottuk. 50-es. Ki van mellette? Ki ellenzi? tartózkodás elutasítottuk. 51-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 52-es mellette ellene tartózkodás ezt is elutasítottuk. 53-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Mindent elutasítottunk. Szinte mindent. 55-ös. 55-ösről szavazunk, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Következő 59-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 60-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 61-est visszavonták, 62-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hm, egyre jobb. 63-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk.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 tartózkodás, elutasítottuk. Négyes, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Ötös, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Szinte azonos a hatos és a hetes, együtt szavazunk róluk, mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. Nyolcas. mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Kilences. mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 11-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 12-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Következő szóbeli módosító J kisé A, nem ellenzi senki a szóbeli módosítót, akkor szavazunk, tehát kitámogatja a szóbeli módosítást a kisé a preambulumnál mellette, ellene tartózkodás elutasítottunk. 17-es szóbeli módosítóval Tovább megyünk 18-asra. Jó, tehát a 18-asról szavazunk, a 17-est elintéztük. 18-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 19-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 20-as mellette, illetve elnézést javít az elnök 21-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Huszonhármas részenként szavazunk első rész mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. Ellenőrizzük? Jó, megnyitom a szavazást. Egyre több, több a néppárti szavazat. Valaki ne szavazzon. Egy plusz koordinátor. Most jó. Akkor lezárom a szavazást. 33 igen, 23 nem, elfogadtuk. Második rész mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. Harmadik rész mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. 24-es mellette. Köszönöm. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 25-ös. Mellette. Köszönöm. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. És ezzel a zárszavazáshoz érkeztünk. Ki támogatja az állásfoglalást, elektronikusan szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Negyvennyolc mellette kettő, ellene hat tartózkodás. Gratulálunk a jelentéstevőnek, ezért a nagyon fontos, ehhez a nagyon fontos jelentéshez. Köszönöm szépen. Következő napi rendi pontra térhetünk rá, 23-as a földgáz ellátás biztosítása. Boguslav Szonik kollega a jelentés készítője. Már is kezdhetjük a szavazást. Hármas módosító indítvány Hármas tehát. Mellette. Köszönöm. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 34-es. Mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítottuk. 4-es. Mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. Következő 35-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 36-os mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 37-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 5-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 38-as. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 6-os. Ez kompatibilis, ezt leírtuk. Tehát szavazunk róla mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 39-es, itt részenként szavazunk első rész. Mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Második rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Következő hetes mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 40-es, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 41-es, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 42-es, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Következő 43-as, mellette 43-as. Mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. A 44-esnél csak arról a maradék részről beszélnünk, amit szerepel, tehát ki támogatja ezt. Természetesen az indítvány benyújtója, igen, ki ellenzi, ki tartózkodik, elutasítottuk. Nyolcas módosító mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. A következő a 9-es módosítóindítvány részenként szavazunk első rész. Ki van mellette? Ki ellenzi? Tartózkodás, elfogadtuk. Második részről szavazunk. Ki van mellette? Ki ellenzi? Hát ez nem volt egyértelmű. Második részről szavazunk tehát elektronikusan. Elektronikusan szavazunk a második részről. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 31 igen, 25 nem. A második részt elfogadtuk tehát. Következő a tízes módosító indítvány mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. Negyvenötösről nem szavazunk már. 46-os. Ki van mellette? Köszönöm. Ki ellenzi? tartózkodás, elfogadtuk. 47-es, mellette, ellenem, tartózkodás, elfogadtuk. 48-as, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 11-es, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 49-es, mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 12-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 13-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 50-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. Jó, ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Huszonhat, igen, 30 nem, elutasítottuk. Minden fentről sokszor egész jól lehet látni, hogy hogy szavaznak. 51-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 14-es és 52-es azonosak, együtt szavazunk ezekről, ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 53-as mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 15-ös már okafagyottá vált. Szavazunk a 16-osról, csak a szöveg maradék részéről. 16-os, ki van mellette? Köszönöm ellene. Tartózkodás, elfogadtuk. Jó, ellenőrizzük elektronikusan, megnyitom a szavazást. Ó, megérkezett a szavazókártya. Uh-huh. Hosszú utat tett meg. Lezárjuk a szavazást. Eredmény. 23 igen, 20 nem, egy tartózkodás elfogadtuk. Az 55-ös okafogyott, ugyanúgy, mint az 54-es. és a 17-esnél csak a szöveg maradék részéről szavazunk, tehát ki támogatja ezt. Köszönöm, ki ellenzi. Tartózkodás, elfogadtuk. Ötvenhatosról már nem kell szavaznunk. 18-asról sem. Akkor szavazunk a 19-esről. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 57-es sokafogyottá vált, 20-as. Mellette. Köszönöm. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 58-asról nem kell szavaznunk, 59-es mellette. Köszönöm. Tehát ki van mellette még egyszer kézfeltartással? Ki ellenzi? Tartózkodás. Hm, mégis elutasítottuk. 60-as. Ki támogatja? Ki ellenzi? Tartózkodás ezt is elutasítottuk. 61-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 62-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 21-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 22-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 63-as, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Preambulum rész 23-as, Ulmer úré mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 24-es, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Egyes mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Kettes mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 25-ös mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 26-os mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 27-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 28-as mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 29-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 30-as részenként szavazunk első rész mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 33-as, nem, itt az elnök 31-es, erről szavazunk, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 32-es, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 33-as, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Akkor elektronikusan szavazunk az egész jelentésről, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 52 igen, nulla nem, és négy tartózkodással elfogadtuk a jelentést. Gratulálunk Szonik úrnak. Reméljük, hogy ezzel most már biztosított lesz a gázellátás, és nem történhet semmi. Rátérünk a következő napi pontra a mezőgazdasági termékekre vonatkozó minőségpolitika, milyen stratégiát célszerű követni. Pilar Ayuso a jelentéstevő. Igen, és akkor térjünk is rá a szavazásra, az egyes számú módosító indítvány, ki van mellette, ki van ellene, ki tartózkodik, elutasítottuk. A kettes módosító mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Hármas módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk az ötös módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. Jó, ezt ellenőrizzük, akkor megnyitom a szavazást elektronikusan. Lezárom a szavazást. 24-en mellette, és 32-en ellene, tehát elutasítottuk. A hatos módosító, ki van mellette? Ellene. Elutasítottuk. Nem, hát ez nagyon világos volt. Két harmad, egy harmad ellen. A négyes módosító, ki van mellette? Ellene tartózkodások, elfogadtuk. A hetes módosító indítvány mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. A nyolcasnál megosztottan szavazunk. Az első rész, ki van mellette? Köszönöm. Ellene, tartózkodások, elfogadtuk. A második részt kérdezem, mellette? Köszönöm. a tartózkodás? Elfogadtuk. A kilences módosító, ez szintén felosztottan szavazunk, mellettem, első rész. Ellene tartózkodás, ezt elfogadtuk. Második rész, mellettem. Köszönöm. Ellene tartózkodás, elfogadtuk. Tízes módosító, ki van mellettem. Köszönöm. Ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 11-es, szintén felbontottan szavazunk első rész. Köszönöm, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész mellette. Köszönöm, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Tizenkettes módosító, ki van mellette? Ki van ellene? Tartózkodás, ezt elutasítottuk. 13-as nem kell szavaznunk, egész egyszerűen nyelvi okokból. A 14-es mellette. Köszönöm, ellene. Tartózkodások. Ezt ellenőrizzük le. Megnyitom az elektronikus szavazást. Lezárom a szavazást. Egy, tú, egy néppárti szavazattal több van, valakinek ki kéne húzni egy kártyát, egy néppárti szavazattal van több, most rendben. Lezárom a szavazást. Na, hát ez mi volt? Valami egészen bődületes többség. 56 egy ellenében. Nagyszerű, elfogadtuk. 15-ös módosító, ki van mellettem? Köszönöm. Ellene? Tartózkodás, ezt elutasítottuk. Megnyitom a szavazást ebben a pontban. Lezárom azt a szavazást. 36-an vannak mellette, és 20 ellene. Látom, hogy a kéz, kézmozdulatok már nem teljesen jól értelmezhetőek. Tehát akkor a 16-osnál vagyunk. E, mellette ellene tartózkodás. Világosan elutasítottuk, és a 17-es ki van mellette. Ellenem tartózkodás, elutasítottuk. Jó, akkor el is jutottunk a záró szavazáshoz, elektronikusan megnyitom a szavazást. A szavazást lezárom. Ötvenegy mellette öt ellene és egy tartózkodás. Nagyon szívből gratulálok Pilár Ajúzónak, és gratulálok ehhez a napirendi ponthoz. És akkor el is érkeztünk a következő szavazásunkhoz, ez Mario Pirillo napirendi pontja, mégpedig ez a európai közösségen belüli euró energiaipari infrastruktúrát érintő beruházási projektekkel foglalkozik, Perillo a jelentéstevő, és akkor rátérünk a kettes módosító indítványra, ez a jelentéstevőjé ki van mellette, támogatja. Köszönöm, ellene tartozkodás, ezt elfogadtuk. Hármas módosító mellette, ellene tartozkodás, elfogadtuk. A négyes módosító mellette, ellene, tartózkodások, elfogadtuk. Az ötös módosító mellette, köszönöm, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Tízes módosító mellette, ellene, tartózkodás, ezt elutasítottuk. Tizenegyes módosító mellette, köszönöm, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 12-es módosító mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 13-as mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 14-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 15-ös mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 16-os mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 17-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 18-as mellette ellene tartózkodások. Azt mondom, hogy ezt elfogadtuk. Jó, akkor csekkoljuk le. Megnyitom az elektronikus szavazást. 18-asnál vagyunk. Lezárom a szavazást, de azért világosan. 34-en mellette, 19-en ellene. Hatan visszavonta. A hatos visszavonták, akkor a 19-esnél vagyunk, mellette. Ellene. Tartozkodnak. Elutasítottuk. Hetes mellette. ellene. Hát ezt meg kell vizsgálnunk elektronikusan, tehát a hetesről megnyitom a szavazást elektronikusan. Lezárom a szavazást. Tehát 23 igen, 31 nem, és 2 tartozik, le utasítottuk. 8-as, ki van mellette? ellenem, tartózkodás. Hú, látom, hogy önök már elfáradtak, mert már szinte nem tudom megállapítani, hogy a csoportok egyáltalán zárt módon szavaznak-e. Tehát akkor ellenőrzünk el, megnyitom a szavazást a nyolcasról. Lezárom a szavazást. de azért világos volt ez a dolog, de egyszerűen nem láttam. 20 voltak mellette, 31-en ellene és kettő tartózkodás. Tehát elutasítottuk. Akkor már mindjárt kész vagyunk, az egyes módosítónál vagyunk. Itt az egész szövegéről szeretnénk szavazni, ki van mellette, ki van ellene, ki tartózkodik, ezt elfogadtuk. A kilences módosító mellette ellene Ezt ellenőrizzük le. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Tizenhatan mellette, 38-an ellene, és néhány tartózkodás, tehát elutasítottuk. Akkor most szavazzunk az egészről, megnyitom az elektronikus szavazást. Lezárom a szavazást. Ötvenhat igen szavazat, egy tartozkodás és nincsen ellenszavazat, tehát gratulálok a jelentéstevőnek a jelentéshez, és azt gondolom, hogy az Európai Unió energia infrastruktúráját egy lépéssel sikerült előbbre vinni. Nagyon köszönjük ezt a jelentést. Akkor, kedves kollégák, a 26-os ponthoz értünk, és azért ez egy eléggé érdekes terület, nagyon fontos terület, a fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatása, Renáte Zomer asszony a jelentéstevő, és a módosító indítványok leadására december 9-e volt a határidő, nagyon sok módosító indítvány érkezett, és ezért a jelentéstevő asszonynak szeretném megadni a szót. Köszönöm szépen, elnök úr! Ez valóban egy nagyon terjedelmes téma, amelyben azt gondolom, hogy azért egységes véleményt sikerült kialakítani, azért most várok egy kicsit, amíg lecsitul a terem. Igen, tudom, hogy most ennyi szavazás után van egy kis beszélgetni való, meg mindenféle cselekvés igény. Kedves kollégák, van, kívül nagyon sok hely van arra, hogy kedvesen beszélgessenek, úgyhogy igen, most már kezd jobb lenni a helyzet. Igen, köszönöm. Na, akkor újra neki futok, mondja Szomerasszony. Tehát azért köszönettel kell mondanom, hogy azért nem olyan sok módosító érkezett, mint fél évvel ezelőtt, amikor a legelső változat jelent meg ennek a jelentésnek, és ennek valószínűleg az lehetett az oka, hogy a második most előttünk lévő jelentésnél nagyon sok módosító indítványt már bele szerkesztettünk a szövegbe, amit már korábban kaptunk, de azért ennek ellenére eléggé sok ötlet érkezett a kollégáktól, kolléganőktől, sok módosítót kaptunk, és most szeretnék néhány cikkre rátérni. Nyilvánvalóan nem tudom az összeset most itt szóban megemlíteni. Tehát talán a hetes cikkel kezdeném, a megbeszélést. Ez az információs gyakorlatnak a valóság gosságát érinti, tehát szeretnénk elkerülni, hogy a fogyasztókat félrevezethessék. És ez ugye arra irányul, amit én is a jelentésemben leírtam. Köszönöm a támogatásukat, és nagyon szívesen hajlandó vagyok az élelmiszerekkel kapcsolatos definíciókat ezzel a cikkel kapcsolatban módosítani, és hiszen ez egy első ötlet volt, amit a jelentést tartalmazott, és van egy Schlüter és Hassi kollégától érkezett módosító, ami egy tilalom az olyan gyümölcsökre és természetesen anyagokra vonatkozik, amelyekben, hogyha Egyébként ezt a definíciót ezt még ki kellene keresni, hogy hogyha esetleg friss tejről van szó, amely tovább eltartható, mint a normál tej, mert vannak tíz napig, vagy akár hosszabb ideig tartható, eltartható tejek, akkor például én ott nem támogatnám azt, hogy ezt friss tejként lehessen jelölni, hanem valami olyasmit kelljen ráírni, hogy ez friss tej, viszont hosszabb ideig eltarthatóvá tett friss tej. És én azt gondolom, hogy ezt a mi fogyasztóink eléggé jól megértenék. Mert azt gondolom, hogy a tilos fogalmak és adatokra vonatkozó listának a bővítése az lehetséges, mondjuk eléggé nehéz ügynek tartom, mert hát az emberiség ugye nagyon találékony, és ezért ezt a listát, ezt folyamatosan ki kellene bővítenünk, tehát nagyon fontosan inkább alapelveket ezzel kapcsolatban egyeztetni. A kilences pont tehát, hogy mit kell az élelmiszerekre rávezetni, és mi az, amit nem. Tehát kérném az olasz kollégákat, hogy a private labelekkel kapcsolatos módosító indítványukat magyarázzák el nekem, mivel hogy jelen pillanatban még mindig az a véleményem, hogy ehhez a módosító indítványhoz nem kellene hozzájárulnunk nem kellene elfogadnunk, de kérném éppen ezért a kollégákat, hogy most itt a bizottságban magyarázzák el pontosan, hogy mire gondoltak. A, ta, az eltarthatóság azzal egyetértek itt ebben a cikk cikkelyben a módosító indítványok azon túl messze mennek, ez már Schlüter úr javaslatotán már nem is annyira reálisan megvalósítható, mert ő egy olyan jelölést kér, ami a azt szeretné, hogy százalékban jelöljék azt, hogy annak a terméknek az előállítása során megsértettek-e valamiféle emberi jogokat, akár a gyülekezési jogokra való jogot, illetve a gyerekmunka ellen vétettek-e, és egyéb más jogokat megsértettek-e. Tehát a többi módosító indítványal kapcsolatban ez a 9-es cikkel kapcsolatban az eredet az eredet országára vonatkozó jelöléssel kapcsolatban nagyon sok módosító indítvány érkezett, és egyébként én magam azt gondolom, hogy a hús, tehát hogy sertés, illetve borjú vagy marhahúsról van szó, ami egyébként már jelenleg is fennáll, de én azt gondolom, hogy hogy önálló alapon azért nem kellene megtiltani azt, hogy önkéntes alapon jelölhessék ezeken a termékeken, ezeket a származási helyeket. Én ezt elfogadhatónak tartanám, ami hát húsnál azt gondolom, hogy egy nagyon fontos szempont lenne. Más mezőgazdasági termékek esetén azonban, hogy előírjuk-e ebben a rendeletben azt, hogy kötelezően származási jelölést kell alkalmazni, azt én azért kérdésesnek tartom. Friss hús, friss gyümölcs és zöldség esetén ezt értem értetőnek tartom, de azt gondoltam, hogy talán a szektorális szabályozásokat kellene megtartanunk, mert hiszen a szektorálisan akkor rugalmasan lehetne ezeket alkalmazni, és azt gondolom, hogy ugyanis ezt a rendeletet azért, amikor változik a helyzet, nem tudjuk olyan újra felnyitni és megváltoztatni ugyanannyira rugalmasan. Tehát el kellene gondolkozni azon, kedves kollégák, hogy nem kellene-e a mezőgazdasági termékek esetén a szektorális szabályozásokat érvényesíteni, kivéve a hús esetét, és nem ebben a rendeletben ezt szabályozni. Tehát, hiszen azt szeretnénk tudni, hogy ezek a nyers termékek honnan érkeznek, de azért persze gondoljuk végig, hogy ezt hogyan lehetne a leghelyesebben szabályozni. Talán amihez a legkevésbé tudnék hozzájárulni, az a fő tehát hogyha egy élelmiszer esetében a fő összetevők származási országainak a jelölése, tehát például fő összetevők, jellemző összetevők, feldolgozatlan élelmiszereket lehet nyilvánvalóan jelölni, de hát a feldolgozott élelmiszerekben a főbb összetevőknek a származását már szinte lehetetlen, mert hogyha több különböző alkotó, alkotó részből áll egy élelmiszer, amit a világpiacon beszereznek különböző forrásokból, amelyek az ár függvényében folyamatosan változnak az a hely, helyet, és lehetséges, hogy több országok országból is vásárolnak, tehát lehet, hogy egyik nap az egyik országból, másik országból, másik országból származik egy élelmiszernek a főbb összetevője. Tehát ez egész egyszerűen reálisan nem megvalósítható. Érkezett egy olyan kérdés is, hogy az élelmiszerek jelölése, amelyek csak egyetlen egy származási helyről származnak, és egy alkotó részből állnak. Hát ez egy nyers, feldolgozatlan élelmiszer szerintem. Ezt megköszönöm, ha ezt megmagyarázná. A kötelező jelölések kapcsolatos előírások, tehát például az írás jelek nagysága és használni módja. Én azt hiszem, hogy ebben mindenki egyetért, olvashatónak kell lenni ezeknek a jelöléseknek, ez a fő törekvésünk, de hogy, meg, hogy meghatározzunk-e írásjel nagyságokat, hát én azt kell, hogy mondjam, hogy ezt nem tartom észszerűnek, hogy megmondjuk, hogy mekkorák jelennek az írásjelek, mert az olvashatóság az nem csak az írásjelek nagyságától függ, hiszen lehet 3 mm-es vagy 1,5 mm-es betűnagyság is, vagy 5 mm-es, vagy bármit akár előírhatok, lehet azt is olvashatatlan módon ö, kialakítani, hogyha valami olyan háttérre nyomtatják rá, amely nem kontrasztos, és nem teszi lehetővé, hogy ezek a betűk olvashatóak legyenek. Tehát én azt gondolom, hogy maradjunk az én ötletemnél. Az olvashatóság az meg van határozva, és én azt gondolom, hogy az összes érintettel, a fogyasztóvédelmi szövetségekkel és a különböző irányelvekkel kapcsolatban kell az olvashatóságot meghatározni, ami utána a gyártók és kereskedők számára kötelező érvényű akkor a minimális csomagolási nagyság, a gond szereplő kötelező jelölési nagyság. Én azt gondolom, hogy ezt négyzetcentiméterben van valamilyen módon megtaláljuk a kompromisszumot annak érdekében, hogy kiderítsük azt, hogy mekkora lehet minimálisan egy csomagolás ahhoz, hogy jelölések még ráférjenek. Akkor a becsomagolatlan csomagolatlan élelmiszerekkel kapcsolatos cikk itt is különbözőek a módosítási indi, módosító indítványokban szereplő vélemények. Például egy olyan ötlet, hogy az allergénekről jelölést kell elhelyezni a csomagoláson, és én azt gondolom, hogy ez valamilyen információs anyagon, vagy a csomagoláson magán, ez még nyitott. A tagállamok illetékességéről fogunk itt még eszmecserét folytatni, hiszen jelen pillanatban a tagállamok szabják meg, hogy a csomagolatlan élelmiszereket milyen jelölésekkel kell ellátni. Az én véleményem az, hogy az új rendeletben ezt már nem kellene rögzítenünk, hiszen ez egy európai rendelet, ami nagyon fontos a belső piac szempontjából, és minden tagállamban egységesen kell szabályozni azt, hogy a csomagolatlan élelmiszereket hogyan kell kezelni, és ezért is én ellenzem azt, hogy a tagállamok legyenek illetékesek a csomagolatlan élelmiszerek jelölését illetően, tehát nagyon fontos, hogy jó megoldást találjunk. Vegyük-e ki az alkoholt a rendelet alól? A bizottság azt javasolja, hogy az úgynevezett alkopopok kivételével vegyük ki az alkoholt. Nos, alapvetően támogatom, hogy az alkoholra ne vonatkozzon a rendelet, ez egy konzekvens szabályozás lenne. Én egyébként az alkopopok mellett lennék, de az én felfogásom szerint ez egy konzekvens, következetes szabályozás lenne. Van olyan javaslat is, hogy a, csak a borral tegyünk kivételt, vagy a borra legyen egy külön szabályozás. Azután valaki azt javasolja, hogy vegyük fel az alkoholt és a szabályozásba a teljes tápanyag összetétel meg, megadással. Azután van egy elképzelés, hogy az alkoholt vegyük ki a szabályozás alól, de az energiatartalmat és a cukortartalmat, vagy a cukor kiegészítést kelljen feltüntetni az alkoholon is. És vannak olyan kollégák is, akik, úgy, akik támogatják a jelentésemet, és a céljuk mindössze az, hogy azt mondják, helyes, amit a bizottság javasol, öt év múlva még egyszer vizsgáljuk felül a helyzetet, de most nemrégiben született meg egy új szabályozása a borra és az eszes italokra, és, most, és azt mondjuk, hogy az alkoholok élvezeti cikkek és nem élelmiszerek. Ezért gondolom én is azt, hogy nem tartoznak ebbe a rendeletbe. De az alkopopokról adott esetben azért még beszélhetünk. Kötelező tápanyag meghatározás, 29. cikk, milyen összetevőket kell ilyen feltüntetni a csomagoláson, konkrétan mi legyen rajta, az energia, cukor, ballasztanyagok, transfer, transzsírok, terítetlen zsírsavak, stb. A só esetében a nátriumot, nátriumtartalmat tüntessük-e fel, vagy ahogy a bizottság javasolja, magát a sót? tehát só szerepeljen, mint összetevő. Én kitartok a véleményem mellett, azaz a nátriumot kelljen feltüntetni, és adott esetben alpontként a sót is fel lehessen tüntetni a csomagoláson, ugyanis a só nem tiszta nátrium, és más nátrium források is lehetnek az élelmiszerben, nem csak a só, ezt tudományosabb megalapodottnak találom. Transzsírsavak, feltüntetése, mesterséges tranzésavakra vonatkozóan is nyújtottak be javaslatokat. Szeretnék utalni arra, hogy a mesterséges transfer zsírokat nem lehet megkülönböztetni a természetesektől, és azért felvetődik a kérdés, hogy akkor hogyan tudjuk ezt a jelöléssel megtenni. Balasztanyagok, jó, hát ezt nem ellenzem bár szerintem ez nem igazán érdekli a fogyasztót, tehát miért ne tüntessük fel ezt is. Viszont kérem a kollégákat, hogy gondolják meg még egyszer azt, hogy mennyi mindent tüntethetünk fel a csomagon, hogyha száz különböző összetevő szerepel, ezt senki nem fogja elolvasni. Összességében a forma kérdése. Itt van előttem egy papír, az FDA, a brit élelmiszer, Food Standards Agency egyik anyaga. Kicsit furcsának tartom, hogy ilyesmit a lobbisták ilyesmiket osztogatnak szét, nem kellene, hogy ez az ülésen itt legyen. A szín jelölés, az úgynevezett közlekedési lámpa, piros, sárga, zöld jelölés legyen-e vagy nem? Néhány kollega támogatja ezt, Nekem az a véleményem, hogy ez nem jó és szeretném megemlíteni a következőt is, hogyha előírnák ezt kötelezően, hogy magyarázza meg, hogy miért ellenzem ezt, ezeket a rendszereket, vagy akár ezeknek a kettőnek a hibridjét is, a elegyét. Az a véleményem, hogy ezt azért nem szabad megtennünk. Kicsit kollégákat kérhetem, hogy halkabban beszélgessenek, mert nagyon-nagyon zavar Valóban 11-ig van idejű, időnk. Igen, igen, ez az utolsó pont, ezzel lepbe fogom fejezni. Ez viszont egy nagyon lényeges kérdés, a piros, sárga, zöld, vagy a GDL, a napi ajánlott mennyiség, vagy a kettőnek a keveréke. Most mind a két rendszer létezik Európában. A nagy gyártók, és kevés ilyen gyártó van, hiszen ezt az ágazatot a közép cégek jellemzik, 80% az élelmiszer ágazatban KKV, de hát a nagy gyártók vezették be a GDS-t, egy kicsit előbe szaladva a mi rendeletünknek, és a bizottság most a nagy cégeket követi, és a GD-t kötelezőnek javasolja. De egyáltalán nincsenek ismereteink arról, hogy Európában a fogyasztók ezzel hogy birkoznának meg. És kis tagállamokban ezt egyáltalán nem ismerik egy rendszerre kapcsolatban fontos, hogy olyan jelölési rendszerre van szükségünk, amelyel mind a 27 tagállam, minden fogyasztója tud valamit kezdeni. Ezt a GDA, GDA rendszert túlzottnak tartom, nehezen olvasható, túl sok számot tartalmaz, nem alkalmas a mindennapokra. Ugye senki nem számológéppel szaladgál egész nap, és számolgatja azt, hogy akkor most milyen összetevőből mennyit ettem már meg a különböző élelmiszerekben. Ez áttekinthetetlen, zavaró, nem alkalmas a mindennapokra és még a kövérséget segítheti, különösen gyermekeknél. Az elnök közbe szól. Azután itt van a közlekedési lámpa, az elnök Elég sok időt kapott ön, 11-ig van csak időnk, és még a kollégák is szeretnének szólni, mondja az elnök, de ez Ommer asszony rendülhetetlenül folytatja. Tehát a piros, sárga, zöld, ez teljesen félrevezető, ezt egyáltalán nem tudom támogatni. Meg vagyok eh, a győződve arról, hogy ez eh, hiányos táplálkozást eredményezne, hogyha ezt bevezetnénk. Köszönöm szépen, ez egy nagyon összetett, bonyolult anyag, és a jelentés tevő ennyi időt kapott, hogy ezt ismertesse, de azután nem sokára jön a spanyol környezetvédelmi miniszter, és a koordinátoroknak most kettő perce van, Rossi úr szeretne még szólni, és le is záratom a hozzászólók listáját ezzel. Úgyis kevés az időnk. Dennis Wilmot akkor az első három percben, és figyelni fogom az időt. I'll, I'll be as brief as I can. Um... Köszönöm, elnök úr, megpróbálom rövidre fogni. Jó néhányszor beszéltünk már erről a témáról, ezért csak egy-két dolgot, hogy említsek meg. Az alkohol, az összetevőket és kalóriákat kell jelezni, hiszen komoly energiabevitelhez vezethet. Az emberek általában nem tudják, hogy mennyi energiát fogyasztanak, visznek be az alkohollal is. A származási ország, kötelező származási ország megjelölés, főként az nem többszörös összetevőkkel rendelkező agrárélelmiszerekkel kapcsolatban fontos, mert a fogyasztók szeretnék, hogyha ezt jelölnénk jó lenne, hogyha érthető, fogyasztók számára érthető módon jelölnénk pontosan az összetevőket. Én osztottam ki, nem a lobbisták, nem is értem, hogy mondhatta ezt a kollégina, hogy a lobbisták osztják ki, rajta van a nevem is. Egy tanulmányra utalok, amely a Food Standards Agency által készült, de én osztottam ki ezeket a papírokat. 18 hónapi kutatás eredménye ez, amely során három különböző Angliában használt címkézési, jelölési módszert hasonlított össze. Ez a leghasználhatóbb, legszertágazóbb, és egyébként független, és peer-reviewed tanulmány, amely azt vizsgálja, hogy főként a például a gyermekek számára vásárolt élelmiszerek esetében, vagy a magas vérnyomásos, vagy cukorbetegek számára melyik a leghasznosabb és egyértelműen kimondja ez a tanulmány, hogy melyik a három közül a leghasznosabb, ez a következetes rendszer. A kutatás arra is rámutatott, hogy a színkódok nagyon fontosak, a high, medium and low, alacsony, közepes és alacsony, illetve a GDA százalékok. Eh, ha ezek mind előve vannak, ez a legcélra vezetőbb, leghasznosabb eh, módszer nem azt mondjuk meg a fogyasztóknak, hogy mit egyenek és mit ne egyenek, hanem próbálunk nekik segíteni abban, hogy egyértelműen egy pillantás alatt azonosíthassák a magas sótartalmú termékeket. Tudom, hogy vannak olyan akiknek az a benyomása, hogy a piros szín eh, azt sugalja a fogyasztónak, hogy ezt ne vásárolják meg, ne vegyék le a polcról, és ezzel megmondjuk az embereknek, hogy mit tegyenek, vagy mit nem. Nem erről van szó, az egyértelmű. A fogyasztók nak szükségük van erre az információra, nekünk nem szabad megtagadnunk tőlük azt, hogy a választás jogával éljenek. Mi segítjük őket érthető módon, könnyen látható és érthető módon, hogyha egészségesebb élelmiszereket kívánnak választani, akkor azt megtehessék a sajt és a csokoládé persze piros színkódot kap, de az emberek ettől még ugyanúgy fognak sajtot és csokoládét enni, de legalább tudják, hogy mit esznek. Köszönjük, szakítja meg az elnök. Gerben, Jan Dank u wel, voorzitter. Um... Köszönöm, elnök úr, és köszönöm Szomer asszonynak, a jelentéstevőnek is, hogy reagált a beadott módosító indítványukra. Ezek közül több tetszik is nekem, és lenyűgözött a kreativitásunk, saját magam és a kollégáim kreativitása ezzel a kérdéssel kapcsolatban. Nagyon fontosnak tartom, hogy a kiinduló pontunkat kihangsúlyozzuk. A kiinduló pont az, hogy tájékoztatnunk kell a fogyasztókat, és nem figyelmeztetnünk. Ez egy fontos kiinduló pont szerintem. Emellett szerintem oda kell figyelni arra, hogy ne bonyolítsuk túl az egészet. Minél egyszerűbb a rendszer, annál könnyebben tudják ezt majd a fogyasztók és a gyártók kezelni. Szerintem ez is egy rendkívül fontos szempont. Még néhány kérdést szeretnék kihangsúlyozni. Kicsit itt nézem ez a, ezzel a színkódolással kezdeném, hogyha tájékoztatni akarunk és nem figyelmeztetni, nagyon odafigyeltem arra, amit Vilmot képviselőtársam mondott, de még mindig meg vagyok győződve arról, hogy ez a piros-sárga-zöld jelölés azt jelöli a fogyasztó számára, hogy itt, itt állj le és ne tovább. Ez egy nem jó jelzés, ugyanis az élelmiszerekkel kapcsolatban ugye nem feltétlenül rossz az, amit mondunk, csak lehet, hogy nem nagyon hasznos, amit pirossal vagy stoppal jelölnénk. A e, GDA-t, a GDA-t, e, és itt nem értek egyet a jelentéstevővel, ezt e, egy nagyon jó indikátornak, jelölésnek tartom. Nem mindig százszázalékban felel meg a tudományos igazságnak, de azért valamilyen olyan információt közvetít a fogyasztó számára, hogy mit jelent az, hogyha valamilyen élelmiszert elfogyaszt. Az, élel, az éttermek eh, álláspontjáról szólva el kell kerülnünk azt, hogy eh, mindegyik ét eh, terem majd le kell, hogy írja, hogy nem vállal felelősséget azokat az összetevőkért, amelyek az, él, az él, ételekben benne vannak. Itt a jogi felelősség kérdésével kell foglalkoznunk, és a fogyasztó saját maga is felelős azért, hogy az étteremben megkérdezze, hogy melyik ételben mi van benne, mit tartalmaz, és az étterem tulajdonosa felelős azért, hogy megfelelő választ adjon a fogyasztók ilyen kérdéseire. Végül nem csomagolt élelmiszerek kapcsán egyetértek a jelentéstevővel. Az utolsó pont só vagy nátrium, itt nem értek egyet. Szerintem a nátrium egy olyan jelölés, ami túl bonyolult a fogyasztó számára. Ezzel szemben a só egyszerű és érthető. Köszönöm. Nagyon köszönöm, és Karl Schlüter a következő. Thank you. Uh... Köszönöm, Enku. Először is Eh, hagy reagáljak az előadó felvetésére a friss tejjel kapcsolatban. Egyértelműen a friss eh, és a magas hőmérséklet pasztorizált tej eh, között egyértelmű üzbeli különbség van, a fogyasztóknak pedig joga van tudniuk a különbséget, hogy miben, melyik dobozban, üvegben mi van. Lehet, hogy a gyerek munkával kapcsolatos módosítomat furcsának találták, de ez az ENSZ szabványoknak felel meg. Vannak, akik furcsának találták, nekem is elsőnek furcsának tűnt, de szerintem ez nagyon érdekes információ, és ha vala, valóban hiszünk a piacgazdaságban, akkor ahhoz az szükséges, hogy az ember a választását, a döntéseit megfelelő információ birtokában hozhassa meg. E, ilyen információ a gyerekmunka is. Az Európai Bizottság persze még elvetheti javaslatunkat, de legalább miért nem próbáljuk meg? A származási ország a legfőbb összetevő kérdése már sokszor felmerült, de sokan azt mondják, hogy minden felől érkező dolgokat veszek minden nap, szerintem nem fontos, hogy tudjam. Na mi lenne egy, lehetne egy olyan kompromisszum, hogy származási ország ismeretlen ez számomra elfogadható kompromisszum, hogyha ezt jelöljük meg, hogyha a cég nem tudja megmondani, vagy nem akar. A cégek számára ez egy választási lehetőség lenne. De azt mondani, hogy egyesek számára ez nem lehetséges, és ezért ezzel csökkentjük azok a lehetőségét, akik tudják, hogy honnan származik a termékük összetevője, ez nem piac semleges, és a nyomon követhetőség szempontjából is fontos, hogy tudjuk, hogy mi honnan származik. Tehát a kompromisszum az lenne, származási ország ismeretlen. Egy-két kisebb módosítás még. 362-es tojásokkal kapcsolatban, erről már a tojó tyúkokról nagyon sokat beszéltünk. Miért ne legyen meg ez a termékben is? Ez az eredményen, amit múltkor elértünk. a hússal kapcsolatban pedig kötőszövet tartalom, ha mondjuk 25% az adott hústermékben, akkor a fogyasztónak jó van tudni, hogy ez nem is hús, amit vásárol. Thank you very much. Köszönöm, elnök úr. Az el, a a témában nem egészen értük egyet. Főként a következetesség szempontjából hogy kizárjuk az alkoholtermékeket ezen szabályok alól, ahogy Renáta is mondta. A borra vonatkozóan most vezettünk be Európában új szabályokat. Szerintem, hogyha ezek a szabályok, ezeket a szabályokat kiterjesztjük az alkoholtermékekre, akkor csak összezavarjuk a fogyasztókat. A cukor és alkohol tartalom, tekintetében főként nagyon összezavarnánk a fogyasztókat. A fontos, hogy kolléganőm is említette, eh, fontos tudni, hogy mire tartanak igényt a fogyasztók. Glenis, hogyha a, meg, arról beszélünk, hogy mennyi kalória van az alkoholban, hogyha a kalória tartalmat a viszkis üvegren jelöljük, ami egyébként számomra hozzám közel álló téma, szívemhez közel álló téma a viszki vannak tagállamok, akkor tehát vizet is, van, aki vízzel higítja, ahogy azt az igazi ingyencek teszik, mint például jó magam, van, aki kólával, amiért halálbüntetés járna szerintem. De hát hogyan lehet akkor a végtermék kalóriatartalmát jelölni? Még egyszer mondom, egyetértek az előadóval, az alkohol termékekre ne terjedjen ki ez a szabályozás. Na, whisky ist ja Nahrungsmittel, sondern a viszki nem élelmiszerre, nem gyógyszerre, ahogyan tudjuk. A skót előadás alapján persze vegyük ki a rendelet alól. Katika Liotár következő. Köszönöm szépen. Engem is nagyon sokkolt az, hogy milyen rengeteg a módosító indítvány. Nagyon nehéz lesz ebből valami olvasható struktúrát összeállítani a fogyasztók számára. Elismerem, hogy nagyon sok, nagyon jó módosító is van a módosítók között, de azt hiszem a továbbiakban azért meg kell vizsgálnunk, hogy melyek azok, ahol kompromisszumokat tudunk elérni. Az első kompromisszum, amit el tudnék fogadni, és ezt a raportőr is felvetette, a származási ország feltüntetése. Itt Karol Schlitterrel értek egyet, hogyha ezt nem ismerjük, akkor jó, írjuk fel azt, hogy ismeretlen, ha viszont ismert, akkor tüntessük fel. Az én módosítomban az volt a célom, hogy minden esetben azokat a termékeket, amelyek egyediek, és a mindenfajta hús és tejtermék, vagy diók, magufélék kapcsán alkalmazzuk a feltüntetését. a, a más esetben viszont csak a fő összetevőt, itt a csokoládénál például a kakaót írjuk be, ezt akartam tulajdonképpen a módosítomban mondani. Még mindig az a véleményem, hogy a fogyasztót segítő jogszabályt alkotunk meg, nagyon sok fogyasztói szervezet még mindig azt mondja, hogy a fogyasztók előnyben részesítik a piros-sárga-zöld közlekedési lámpa típusú rendszert. Ez különböző rendszerek alkalmazása viszont zavart okozhat. A piros, sárga, zöld rendszer alapján a fogyasztók azt mondják, hogy ezt ők egy nagyon jó, kellemes rendszernek tartják, ezért szerintem ezen még tovább kell gondolkoznunk ahol egyetértek a raportőrrel, az az, hogy a borokat tartsuk, vegyük ki a rendelet hatája alól. Köszönöm szépen! A koordinátorok után rátérünk a többi hozzászólóra, ez ezt kettő percre kell korlátoznom, de már ott bérend először. Köszönöm, elnök úr, megpróbálok nagyon gyorsan és röviden beszélni. A saját módosítaimmal kezdeném, mégpedig a legfontosabbakkal. Az első a származási ország. A fogyasztónak joga van tudni, hogy honnan származik egy adott termék. És hogyha a gyártók azt mondják, hogy hát különböző receptúrákat alkalmaznak, mondjuk a mandulát idén Dél-Amerikából hozzák be, jövőre meg majd Olaszország, országból fogják importálni, akkor ezt én jó, meg tudom érteni, de akkor a különböző országokat is tüntessék fel. Származási ország, és mondjuk álljon utána három ország. Ezzel nincs problémám. De azért azt elvárom, hogy legyünk egy kicsit kreatívak és legyen fantáziánk. Tehát a származási ország, ez nem vitakérdés számomra, ez alapvető fontosságú. Nem értettem, miért mondja azt a jelentést, hogy a balasztanyagok nem fontosak az emberek számára. Benyújtottam egy módosított, mi szerint a fehérjét és a balasztanyagot is fel kelljen tüntetni. Sok millió ember érzékenység vagy betegség miatt nagyon is rászorul arra, hogy balasztanyagban gazdag módon táplálkozzon. Ezért a balasztanyagok feltüntetése kondíció színek van és hogy ezt ne asszuk, ne adjuk meg ezt az információt, fogyasztónak, hát ezt ezt el sem tudom fogadni. Azt is javaslom, hogy legalábbis a bor és a sör esetében az energiatartalmat, a kalóriát tüntessük fel. Nagyon figyelt, odafigyeltem arra, amit Stuart Stevenson mondott. Jól értem, amit mondott, értem, hogy mondjuk a viszkivel kapcsolatban neki különösen érzelmi megfontolásai is vannak, de hát ezt nem lehet így csinálni, kedves kollégák. Az embereknek tényleg tudni kell, hogy mennyi kalóriát tartalmaz egy pohár bor, vagy egy viszki, mindegy, hogy most most eh, jéggel, vízzel vagy anélkül. Joguk van ezt tudni, és eh, senki nem fogna ez visszatartani engem, hogy ne igyak bort, éget, hogy ne igyál viszkit, ha szerepel rajta, hogy mennyi kalóriát tartalmaz, de ezt hívásnak eh, tartanám, ha nem tüntetnénk fel. Még két számomra fontos dolog van, ez pedig az adag eh, nagyság. Ez eh, a nem csomagolt termékeken ez szerintem ugyanúgy fel kelljen eh, tüntetni, máskülönben tisztességtelen verseny alakul ki, mondjuk a csomagolt, illetve nem csomagolt virsli vagy kolbász között. Thomas Ulmer Gerber asszonyt helyettesítem, aki meg beteg, de azért két percbe bele fogok férni. Egy mondat Stuart Stevensonnek, George Bernard Shaw egyszer azt mondta, hogy a whisky olyan, mint a nap és a fény. Itt egy olyan rendeletről beszélünk, amelyben arról van szó, hogy a fogyasztónak lehetőleg minél több információt bocsássunk rendelkezésére, és a két-öt másodperc alatt, amennyi időt rászán egy termék kiválasztására, pontosan tudja, hogy akkor mit fog megvenni nem csak azt akarjuk, hogy elolvasni tudja ezeket az információkat, hanem olyan tájékoztatásra van szüksége, amelyek alapján objektív képet tud alkotni. A bizottság sok mindent bedolgozott a javaslatával. Én az imitátumokról szeretnék még mondani valamit. Én gondolom, hogy az előső oldalon ezt aktívan, egy aktív jelöléssel kell jelölni, ne legyen félrevezethető a kép, tehát például ne szerepelhessen sajt egy sajtimitátumon, vagy olyan terméken, amiben egyáltalán nincs igazi sajt. Fontos, hogy a képet, a megfelelő képpel társítsuk a terméket. A GDA-val kapcsolatban 100 milligram vagy milliliter mellett százalékosan is fel kellene tüntetni az értéket, és egy ilyen oszlopos modellben tudnék gondolkozni, fekete-fehér színűvel, ahol már egy kicsit jelölni tudnánk a legfontosabb a földrajzi származási helyjel kapcsolatos dolgot, és ilyen értelemben nyújtottam el néhány módosítót. Köszönöm, Ulmer úr. Péter Líze Köszönöm, elnök úr. A sok száz módosítóból csak egy az enyém. Szerintem a jelentés jó alap, de egy módosító indítványt benyújtottam, és ezt szeretném most egy kicsit megmagyarázni. Beszéltünk már arról, hogy a nem csomagolt élelmiszereket ki kellene venni a rendeletből, legalábbis a nagyon átfogó jelölési követelményekből, tehát nem az összetevők listájáról, hanem hogy kalóriát ne kelljen feltüntetni, vagy hogy mennyi terítetlen vagy eh, telített zsírsavat tartalmaz. Mert hát ez nagyon nehéz lenne kis eh, vállalatok számára, hogy mindezt feltüntessék. Szeretnék kicsit tovább menni. Vannak olyan kis cégek, amelyek csomagolt élelmiszereket árusítanak eh, egy-két boltban. Mondjuk van egy gazda, aki a saját gazdaságában állít elő termékeket, és mondjuk saját magát előtt kolbászt szállítja a szomszéd szállodának. A KKV-k, hentesek vagy a pékek nagyon kreatívak sokszor, és sokszor csak egy-két helyen árusító helyük van és hogyha mondjuk mindig csak a Nestlére és a ferrero gondolunk, akkor elfolytjuk ezt a kreativitást. És sokszor szezonálisan is más termékeket kínálnak az ilyen gazdák, vagy kis termelők, és hogy azt mondjuk, hogy a kalóriát, meg a telítezésről, mindent fel kell tüntetni, hát akkor azt mondják, hogy na nem, kösz, én ezt akkor nem csinálom, és így elfolytjuk a kis termelők kreativitását. Még egy dolog, a piros, sárga, zöld feltüntetése, hogy ezt kötelezően előírjuk egész Európa számára. Hát, Kicsit nevettünk, amikor Renate Zomer azt mondta, hogy ez még hiányos táplálkozást is eredményezhez. Tudjuk, hogy azért vannak más helyzetek is, például idősek sokszor túl kevés kalóriát fogyasztanak, és hogyha, ugye tudom, hogy a piros mit jelent, a pirosnál megállok, és nem megyek tovább, ezért ez problematikus megközelítés. Köszönöm, Antonia Paranova. Thank you, Mr. President. I have... Köszönöm, elnök úr. Tíz módosítót nyújtottam be, mindegyik megfelel annak az információknak, amely a fogyasztók számára szükséges az egészségükkel kapcsolatban a só, cukor és a zsír tartalom igen fontos közegészségügyi és fogyasztók egészségügyi helyzetének szempontjából. Amikor orvosokkal és vegyészekkel tárgyaltam ez ügyben, akkor megdöbbenten hallották, hogy milyen vita folyik itt az Európai Parlamentben. Elképesztőnek tartották, hogy a szakértők véleményét nem kérték és kérik ki a parlamenti képviselők, és például az alkoholt nem tartják élelmiszernek, miközben a dietetika, a dietológia, amióta tudomány, önálló tudományákként létezik, azóta az alkoholt is élelmiszerek közé sorolja. A cukortartalom igenis fontos, függetlenül attól, hogy hogyan higultjuk az alkoholt. Hiszen fontos tudni, hogy mennyi cukrot vízbe a szervezetbe fogyaszt egy valaki az alkohollal. a kapcsolatban, hogyha te emlékeznek, tegnap a spanyol egészségügyi miniszter beszámolt arról, hogy a só bevitelt korlátozni próbálják azért, mert egészségügyileg káros lehet, ezért piros színnel kell figyelmeztetni a fogyasztókat a csomagoláson. Ez mindannyiunk szemére fontos kell, hogy legyen, mert e életeket menthetünk meg. Itt nem csak arról van szó, hogy érdekes információ, ez nem. Tudatossá kell tenni, tudatosítani kell a fogyasztókban azt, hogy milyen egészségügyi kockázatot vállalnak egy élelmiszer fogyasztásával, a saját szervezetünkön belül. Azt kell, hogy mondjam, hogy az élelmiszerek vegyi összetétele igenis fontos. Veszlent. Köszönöm szépen. Veszland asszony. Igen, köszönöm szépen. És én egy sor módosítót nyújtottam be, de szeretnék valamit még kihangsúlyozni, amiről azt gondolom, hogy a bizottság nem gondolkozott el ezen a dolgon. Mégpedig nagyon sok fogyasztó nem fizet azokért a dolgokért, amit megesznek. Például a kórházakban a páciensek, vagy például az idősek, akiket ellátnak az ebéddel, és én azt szeretném, hogyha ezeknek a fogyasztóknak is ugyanazok a jogai lennének az élelmiszerekkel kapcsolatban, mint azok, akik bemennek, beképesek menni az üzletbe, és ott meg tudják venni én a 286-tól 289-esig nyújtottam be módosító indítványokat, és azt szeretném, hogyha ezeknek a fogyasztói csoportoknak is jól hozzáférhető információkat tudnánk rendelkezésükre bocsátani. Tehát, hogyha nekik sem lenne nagyobb nehézség ezeket a termékeket e, jelöléssel ellátni, mert hiszen ezeket az élelmiszereket e, e, áruházakban, élelmiszerboltokban is árulják. Én eddig nem hallottam arról, hogy ez már említésre került volna-e. Én nagyon sok megbeszélésen voltam jelen, ahol élelmiszerekről volt szó fogyasztók részvételével, és ez a téma, ez mindig újra és újra felmerül, hogy a csomagolásokon lévő jelölések olvashatóságát javítani kell. Ez nagyon fontos. És ami szintén el szokott hangzani ilyenkor az, hogy tudni kell, hogy trans zsírokat tartalmaz -e egy termék, vagy nem, mert jelen pillanatban ezt megtagadják a fogyasztóktól, hogy ezt megtudhassák, illetve az eredet jelölés szintén nagyon fontos, hogy világosan szerepeljen. Az alkohollal kapcsolatos eszmecserén most elcsodálkoztam, hiszen Svédország restriktívebb előírásokat kíván bevezetni, ami ellenállás hoz vezet, és eh, az eh, ipar maga, illetve az EU is azt mondja, hogy az alkohol egy normál élelmiszer, de hát ha ez így van, akkor viszont az itt elfogadandó élelmiszerek körébe kell, hogy tartozzon, és erre is vonatkozni kell, tehát nem szabad más eh, eltérő információkat adni egy és ugyanarról a termékről. Hossler úr szó. Igen, hölgyeim és uraim, a jelentéstevő nagyszerű jelentés tervezetet nyújtott be, én néhány dologban hozzá is tudok ehhez járulni. Néhány dolgot azonban nem tartok jónak, mégpedig azt, hogy nagyon veszélyesnek tartom, hogyha országos szinten, tagállami szinten lehet dolgokat szabályozni, hiszen ez veszélyeztetné a belső piac egységességét a meghatározás terén. Ez a származási országgal kapcsolatos jelölés, hiszen jó néhány termékkel kapcsolatban ezt el tudom képzelni, ez már le is van szabályozva, például a hús esetében. Azonban sok ország esetében vannak olyan termékek, amiben 20-30 különböző adaléganyag is van. Hát itt semmit nem segít, hogyha szerepel rajta, hogy kolumb, Kolumbia, a másikban meg Burkina Faso, vagy valami más, ez nem segít. Tehát ez tulajdonképpen a fogyasztó számára ez nem hasznos információ, és ezért én nekem ebben eltér a véleményem Róth Bérend asszonytól. Tehát nem szabad túl zsúfolnunk ezt a címkét. Egyébként én szükségesnek tartom azt, hogy szabályokat hozzunk az alkoholra kapcsolatban, a borra is külön szabályaink vannak, és ezért én ha nem feltétlenül tartom szükségesnek, hogy a bort is fölvegyük ide, de mindenképpen jelölést kell bevezetnünk erre is, és Péter Lízevel egyetértek abban, hogy nagyon óvatosnak kell lennünk a kicsi vállalatokra vonatkozó regionális termékeket előállító cégekkel kapcsolatban, hogy nekik is előírjuk azt, hogy mi minden rengeteg dolgot kelljen jelöléssel ellátniuk, hiszen ezzel túlzsúfolnánk őket, hiszen lehet, hogy 5-6 munkatársuk van, csak, akik már így is csak, így is csak épp hogy tudják betartani ezt a rengeteg előírást. Tehát vigyázzunk, ezzel már nem szolgáljuk a fogyasztók javát. Korinna de a szó, mondja az elnök, köszönjük. Igen, Köszönöm, elnök úr. Vilmot asszony módosítójához csatlakoznék, ezt alá is írtam. Mit is szeretnénk elérni, hiszen pontosan a célunk a fontos ennél a rendeletnél. Fra Ruth Bérend asszony emlékeztetett erre, mégpedig, hogy az európai fogyasztót fel kell világosítanunk arról, hogy egészségi állapota, szemlélete szem, szempontjából megfelelő élelmiszert tudjon kiválasztani a jelölés segítségével ehhez erre szolgál a jelölés, tehát nem szabad az információkat elrejteni ilyen aggályok mögé, hogy jaj, majd a szegény fogyasztó akkor most úgy érzi, hogy rá akarják kényszeríteni, vagy szegény fogyasztó most megijed ettől a terméktől, és ezek miatt gyakorlatilag elkezdünk olyan dolgokat képviselni, amelyekkel már nem is a fogyasztók javát szolgáljuk. Tehát ügyeljünk erre. Hogyha ugyanis az egészségét tartjuk szem előtt a fogyasztónak, és a javát szeretnénk, akkor szolgálni, akkor nagyon fontos, hogy a cukrot, a sót és a kalóriát fel kell tüntetni, és talán még a származási helynek a jelölés is egy hasonló téma. Ugyanis, hogyha egy minőségileg jó minőségű mezőgazdaságot szeretnénk célul kitűzni, akkor azokat a termékeket, amelyek bizonyos régiókból ér érkeznek, akkor azokat jelölnünk kell, hiszen hadd válasszon a fogyasztó ezek között Slüter úrnak, ebben igaza van, hogyha az ember tudja, nem tudja, hogy honnan érkezett, akkor írjuk rá, hogy származása ismeretlen. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon világosan, el, hogyha először tisztáznánk, hogy mit szeretnénk elérni ezzel. Tehát ne próbáljunk kibúvókat keresni, csak azért, hogy nem, a végén nem is ugyanoda fogunk eljutni, mint ahova szerettünk volna. Szászi úri szó, mondja az elnök. Igen, köszönöm szépen. Rossi úri szó. Igen, tehát elnök úr, végig kellene gondolnunk azt, hogy erre a témára a következő ülésünkön talán még több eszmecsere időt kellene előirányoznunk, hiszen nagyon fontos lenne végig gondolni azt, hogy hol helyeznék el ezeket a jelöléseket, mondjuk egy más, egy eh, paszta túlson elhelyezni, vagy egy kisebb terméken. De hiszen miért ne tudhatná azt a fogyasztó, hogy az alma Argentiniából érkezett, mert például ott lehet, hogy különböző permetezőszereket használnak, mint Európában, és igen, azért ez legyen is világos szerintem, hogy európai almáról van szó, vagy argentin almáról van szó, és ez fontos például a gyerekek számára is. Vagy pedig el kell dönteni, hogy egy világszerte egységes jelölést kell bevezetni, de azt gondolom, hogy meg kell adni ezt a lehetőséget a fogyasztóknak, hogy lássák, hogy honnan származik egy termék és azt gondolom, hogy a közlekedési lámpás jelölési modell az veszélyes lehet, tehát hogy például tartalmaz-e cukrot, vagy édesítőszert, tehát például, hogyha egy bizonyos terméket összehasonlítunk egy másikkal, például egy cukortartalmú a termék, akkor piros, és mondjuk összehasonlítjuk egy termékkel, amely édesítőszer tartalmaz, azon zöld jelzés van, de azt is tudjuk már időközben, hogy az édesítőszer, ez például terhes anyákra negatív hatással is lehet egészségileg. Tehát, hogyha zölde jelezzük az édesítőszereset, és a cukrot tartalmazót pedig pirossal, akkor gyakorlatilag ugyan ezt érjük el például az édességeknél is, mert hiszen van amelyikben cukor, adalék van, van, van amelyikben pedig édesítőszer. Tehát azért vigyázzunk, ez a közlekedési lámpás, piros, sárga-zöld dolog, ez veszélyeket rejteget, hiszen az... Nem? Igen, mondja az elnök, köszönjük rossz szívónak. Beszólást. presidente. Voy a ser muy breve. Eh, y lo primero felicitar. Köszönöm, elnök úr. Először is szeretnénk gratulálni Szomer asszonynak, kiváló jelentést tett le ismételénk az asztalra, és teljes mértékben egyetértek vele ezzel a lámpa, közlekedési lámpa, vagy színkód rendszerrel ennek kérdésében. Az alkoholra és a, vonatkozó, és a borra vonatkozóan kimerítő szabályozással rendelkezünk, ami a címkézést illeti. És ha én mondjuk egy deci viszkit iszom, akkor pontosan tudom, hogy mennyi alkohol kerül a szervezetembe, hiszen ez jelölve van az üvegen. Ami a származási ország kérdését illeti, a különböző összetett, bonyolult, sok összetevővel rendelkező termékek esetében roppant bonyolult lenne a származási országokat jelölni, és figyelembe kell venni, hogy a gyártó jó szándéka, e, micsoda valóban kívánja-e jelölni a származási országot. Az átlag fogyasztó érdekeit kell szem előtt tartani. A fontos cél az, hogy az emberek tudják, hogy mit vesznek le a polcról. Nem szabad túl sok információval elárasztani a fogyasztókat, és administratív terheket sem szabad túlzottan a gyártókra, főként a kis és közepes méretű gyártókra terhelni, az üvállukra rakni. Persze a multi cégeknek nem tudunk nagy nehézséget okozni. E, ezzel a kkv életét ugyancsak megkeseríthetjük, a túlzott szabályokat vezetünk be. Köszönöm. Anna Maria Bild. Köszönöm szépen. Anna Maria Bildé a szó, ő az utolsó hozzászóló. Welcome. Én is szeretném megköszönni, hogy itt üdv meghívást kaptam, illetve hogy itt lehetek az mai bizottsági ülésen. Fontos, <clears throat> hogy a kis és középvállalkozások számára túlzott bürokráciát ne teremtsünk, ugyanakkor valamennyire harmonizáljuk a belső piacot. Véleményem szerint Szomer asszony jelentése éppen ezt tűzte ki célul. Elnök úr, egy dologra koncentrálnunk kell az időzítéssel kapcsolatban. A célunk az, hogy a fogyasztók választási lehetőségét választási jogát biztosítsuk, könnyen olvasható, dekódolható információ birtokában hozzanak döntést. Tájékoztatnunk kell, nem mm, a fogyasztó kezét fogni. Vilmot azt mondja, amikor arról beszélt, hogy hogy terelni kell a fogyasztókat, vagy, vagy irányítani őket, ez szerintem nem a mi feladatunk, nekünk politikusoknak tájékoztatnunk kell a fogyasztókat, eh, nem választani, dönteni helyettük. A választás joga eh, valóban védendő dolog. Bármi, ami nem tartja tiszteletben a sokszínűséget, nem elfogadható. És ez a színkódokat alkalmazó rendszer nagyon veszélyes öt éves gyermekemnek nagyon hasznos például az, amiben nagyon sok A-vitamin van. Mm, de ugyanez mondjuk nem annyira fontos nekem. Egész egyszerűen másak az igényeink, étrendi igényeink. Ami pedig a tanulmányokat illeti, nem 500 millió fogyasztó igényeit tükrözik, hanem az angol fogyasztók igényeit sokkal több és alaposabb kutatásra van szükség, mert az Unió összes fogyasztójának a nevében beszélhetünk. Köszönjük. Köszönöm szépen, még Gardini kollégát elfelejtettük, tehát neki megadom a szót. Köszönöm. Már korábban próbáltam szót kérni, elnök úr. Köszönöm én is az előadónak azt a kell munkát, amit végzett, de szeretnék ugyanakkor rámutatni arra is, hogy van jó néhány olyan alapvető kérdés, amelyről döntenünk kell. Azt kell eldöntenünk, hogy milyen megközelítést alkalmazunk. Különböző opciók állnak előttünk. Mi a célunk? Tájékoztatni kívánjuk, vagy valóban a tudását bővíteni. Olaszországban például az élelmiszer nagyon fontos az emberek számára, az étrendi kultúra is igen fejlett és fontos ezért mi egy sajátos megközelítést alkalmazunk, ami lehet, hogy túlságosan restriktív. Vannak, akik azt mondják, hogy térjünk vissza egy olyan helyzethez, amikor is az embereknek mint egy megmondjuk, hogy mit egyenek és mit nem. Ez két szemben álló megközelítés. Éppen ezért úgy gondolom, hogy egyesek javaslata igen veszélyes. A piros és a zöld színkód használata piasztorzító hatással bírhat. Nagyon sok gyerek számára um, azt mondjuk, hogy a só veszélyes, a zsír uh, veszélyes, hát szükségű van a szervezetnek a sóra és a zsírra. Előfordulhat, hogy egy egész generáció nő fel amely, akiknek a szervezete nem kapja meg megfelelő mennyiségű sót vagy zsírt. Fontos, hogy például a gyerekkorosok és a szülőknek elmondják, hogy mit kell a, és a gyerekeknek enni, és miből mennyit. Szerintem a fogyasztók nem buták, tudják, hogy a biztosított, számukra biztosított információval mit kezdjenek. A 162-es módosít módosítóra hagy utoljak, 124-es és 126-as, amikor az egészségügyi kérdésekkel, vonatkozásokkal foglalkozunk. Ezt a színkód rendszert megvizsgálhatjuk talán a következő ülés alkalmával, mert ez nagyon fontos. Rendben, akkor ez meg déjà vu, ez a téma azok számára, akik már múltkor is itt voltak, akkor már 1100 helyett csak 500 56 módosító indítványt kell, hogy megbeszéljünk majd. Tehát akkor most már nem marad más hátra, mint hogy a jelentős asszonynak megadjam a szót, a többiektől elnézést kérek, mert a spanyol miniszterasszony már itt az ajtónk előtt vár, tehát még jó lenne, hogyha egy-két hozzászólást kommentálni tudna. Köszönöm szépen! Tehát az ábrázolási formáról van szó, tehát a DJs, vagy a brit rendszer, vagy a közlekedési lámpa rendszer, tehát számomra az a fontos, hogy ne írjuk elő kötelező érvényel egész Európában ezt a dolgot. Mert hiszen a kérdés az az, hogy mit akar kezdeni a fogyasztó ezekkel az információkkal, e, és e, azt találja meg a csomagoláson. És hogyha kiegészítő módon önkéntes jelöléseket is e, ráírnak, akár hogyha meg is ismételnek néhány értéket, amit már a kötelező jelölésben szerepeltettek, akár grafikai formában, ez legyen szabad, és a felhasználó, a fogyasztó dönthesse el azt, hogy ő neki melyik rendszer a leg hasznosabb, és én azt hiszem, hogy ez előbb-utóbb ki fog hatni a termékek jelölésére is. Tehát a nemzeti jelölések nemzeti jelölési rendszerek nem szeretném engedélyezni. Azt sem szeretném engedélyezni, hogy a tagállamok dönthessenek a csomagolatlan élelmiszerek jelöléséről, mert hiszen ez egy rendelet, hat hangsúlyozzam ki még egyszer, tehát ez minden tagállamban érvényesnek kell lennie, de a szektorok általi önkéntes jelölés, ez lehet, legyen lehetséges. Rodbérend asszonynak szeretném elmondani azt, hogy a fő összetevők jelölése fantasztikus lenne, ha ez lehetséges lenne olyan termékek esetében, amelyek több alkotó részből épülnek fel, de ez praktikus okokból nem lehetséges, és ezért is kérem önöket, kedves kollégák és kolléganők, hogy menjenek el egy ilyen üzemben, nézzenek körül, hogy hogyan állítják ott össze a termékeket, élelmiszereket, hogyan működik, működnek a beszerzési utak és a receptúrák és a többit, mert el fognak jönni, hogy nem lehetséges az, hogy a főalkotó részeit átmenően jelöljék ezeknek a élelmiszereknek, ha csak nem valamiféle mellékelt, pótlólagos, ráragasztott jelölési cédulákon, vagy mellékelt cédulákon, de nekünk az a véleményünk, hogy ennek a csomagoláson kellene a kötelező adatok között szerepelnie. A különböző összetevők származási országa nem változik évről évre, nem így hangzott el, hanem napról napra változhat. Tehát ezért nagyon fontos azt tudni, hogy a különböző szektorokban domináns közepes vállalatok számára nem lehetséges az, hogy ezt a különböző változást folyamatosan naponta lekövesse ezer különböző csomagolás rendelkezésre tartásával, még akár különböző nyelvi változatok figyelembevételével is. Tehát ezért ne felejtsük el azt, hogy a csomagoláson elég elegendőnek kell lennie a helynek arra, hogy, és nem szeretnénk azt, hogy itt mindenféle szeméthegyek keletkezzenek csak a csomagolások miatt, mert ennyire számos csomagolásra legyen szükség. Egyébként pedig a többi hozzászólással kapcsolatban hadd mondjam el önöknek, hogy nagyon szívesen várom a megbeszéléseket önökkel, nagyon szívesen folytatok eszmecseréket, és szívesen dolgoznék ki kompromisszumos javaslatokat a márciusi szavazásra, amelyet itt a bizottságunkban fogunk tartani. Köszönöm szépen! mondja az elnök. Köszönjük asszonynak. Ez egy nagyon forró vitát kiváltott téma, nagyon is kontroverz módon megvitatott téma. Ez is kiderült itt a mai napon, és március 16-án fogunk szavazni erről a témáról. Ez a téma egyébként még a múltkori törvényhozási periódusból maradt itt meg nálunk, és én azt gondolom, hogy a a módosító indítványok benyújtói, Rossi úr és a többiek beszéljenek Szamer asszonynal arról, hogy ezeket a kompromisszumos megoldásokat meg lehessen találni. Köszönöm szépen, hogy ezt ilyen jól meg tudtuk beszélni. Elnézést kérek a bizottság képviselőjétől, hogy nem tudtuk az állásfoglásukat meghallgatni, de akkor most szeretném bekonferálni a legutolsó napi rendi pontunkat, amely a spanyol környezetvédelmi és mezőgazdasági asszonya lenne a Spinozával folytatott eszmecsere, hát akkor most egy-két percet várjunk, mert most akkor itt egy kis hiba csúszott be, és egy-két percig fog tartani, amíg a spanyol delegáció megérkezik. So, liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn äh, sich alle nochmal. Jó, akkor kedves kollégák, kérem, hogy mindenki foglaljon helyet. És uh, akkor majd lassan fejezzük be a beszélgetéseket, és akkor folytassuk ezzel a fontos pont a napirendünkön a megbeszélés, mégpedig a spanyol elnökség környezetvédelmi területen folytatott munkásságával, és nagy öröm számomra, hogy Elena Espinoza spanyol környezetvédelmi és mezőgazdasági minisztert üdvözölhetem itt nálunk. Üdvözlöm az Európai Parlament Környezetvédelmi Bizottságában. Ez az egyik legnagyobb bizottságunk, amelyek az Európai Bizottságnál, Európai Parlamentnél működik, és nagyon sok kolléga dolgozik nálunk, akik otthon is, saját országukban is nagyon lelkesen működnek közre a környezetvédelem területén, és nagyon sok témát tárgyalunk itt a bizottságunkban, tehát szívből üdvözlöm, és átadom önnek a szót, hogy bemutathassa a spanyol elnökség programját. Öni a szó. Gracias, señor presidente. Elnök úr. Tisztelt képviselők! Az Önök szakbizottsága elé azért járultam, hogy a spanyol elnökség munkaprogramjáról beszámoljak Önöknek az éghajlatváltozás elleni harc lesz a hat hónapos elnökség egyik legfontosabb prioritása. Január 20-án jártam e ház falai között, és beszámoltam a kopenhágai csúcs eredményéről, illetve azokról a kívásokról, amelyekkel szembe kell néznünk. Nem szeretném megismételni az akkor elmondottakat, de a 27 környezetvédelmi kön- miniszter joggal szeretné a kopenhágai megállapodást minél előbb gyakorlatba átültetni, hatékonyan és gyorsan szeretnénk eljárni a nemzetközi tárgyalási folyamatban. a novemberben Mexikóban megrendezendő következő mini csúcson. A közösségen belül az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás lépéseit szeretnénk előmozdítani, a talajvédelem, a hatékony vízgazdálkodás, a biodiverzitás védelme, az e, agrárium és a halászat a legfontosabb témák. Ehhez a spanyol elnökség során e, kidolgozni kívánunk egy fehér könyvet, az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás témájában. Az elkövetkezendő években ez lesz a legfontosabb feladatunk. Például a közösségi emissziókereskedelmi rendszer jövőjét is nagyban meghatározza majd, és a napi rendünk meghatározó eleme marad. Hangsúlyozni kívánom azonban annak fontosságát, hogy a belső közösségi politikák és a nemzetközi fellépésünk között mennyire fontos, hogy összhang legyen. A nemzetközi szinten folyó tárgyalások eh, miatt az uniós jogszabályok módosítására is szükség lehet, ezért mindent meg kívánom tenni annak érdekében, hogy eh, az energia és éghajlat eh, csomag végül sikerrel jár. levegő minőségi szabványok kidolgozását is előmozdítani kívánjuk. Ugyanígy eh, az erre vonatkozó nemzetközi megállapodások tekintetében is szeretnénk, hogy az Európai Unió továbbra is vezető szerepet játszana. A károsanyag kibocsátás csökkentések fontos cél, ugyanígy a vegyi anyagok fenntartható gyártása is eh, fontos, hiszen a közegészségügyi szempontból nem alá becsülendő az ökoszisztémák fenntarthatósága. A jól ismert REACH irányelv gyakorlatban történő átültetése már folyik, ami a vegyi anyagok regisztrációját és engedélyezését szabályozza. Főként az potenciálisan veszélyes anyagokra vonatkozik ez. A az elektronikus eh, és elektromos hulladékra vonatkozó jogszabályok átdolgozását is szeretnénk napirendünkre eh, tűzni a reach eh, összhangban, és a biohulladékok újrahasznosításának területén is új eredményeket kívánunk elérni. A talajunk veszélyben van, miközben a gazdaságunk a mezőgazdaság alapját képezi, Ugyanúgy a víz, a levegő és persze a talajvédelme is kulcsfontosságú. Egyes tagállamok esetében kropant kényes kérdés, nem lesz egyszerű megállapodni, de azt hiszem, hogy együtt a talajvédelmi vett tető alá hozhatjuk. Ami az élő állat szállítás kérdését érinti. Nos, júliusra életbe léphet az új szabály, hiszen júliusban jár le a jelenlegi ideiglenes átmeneti időszak. Meg kell vizsgálnunk ezen kívül a biodiverzitás veszélyre reselkedő veszélyeket. Az spanyol elnökség alatt ez is komoly kihívás lesz számunkra. 2010 során a nemzetközi biodiverzitás évét ünnepeljük, kiváló alkalom ez tehát arra, hogy nekilássunk a vitának, hogy 2010 után évekre is felvázoljuk, hogy milyen célokat kívánunk eléni, elérni. A spanyol elnökség szeretné, hogyha az Európai Unió az év második felében Japánban kezdődő nemzetközi vitában vezető szerepet játszana. Ez a biodiverzitás egyezmény COP10 keretében kerül majd megrendezésre. Madridban egy kiváló fórumot rendezünk a biodiverzitás megmentése témájában, ami azt jelenti, hogy európai szinten is a megoldáshoz közeledünk fontos cél erre a fél évre vonatkozóan az erdők védelme. Ahogy önök is nyilván tudják, Európát egyre inkább fenyegetik a természeti katasztrófák, a szélviharok, az erdőtüzek, illetve az áradások. Ezek összefüggnek az éghajlatváltozással, ez tagadhatatlan és óriási veszélyt jelentenek a biodiverzitásra, illetve az európai erdőkre. Ez határon átnyúló probléma. Az erdőkkel és az erdőgazdaságokkal foglalkozó zöld könyvet e, ebben a fél évben nyújtja be az Európai Bizottság, készíti az Európai Bizottság, ami a tagállamok ez irányú tevékenységének alapját képezi. A soros elnökség alatt egy miniszteri csúcsra is csúcs is megrendezésre kerül az erdő gazdálkodás az erdők védelme témájában a Környezetvédelmi Tanács június 21-én fog a záró nyilatkozatában eh, ennek alapján következtetéseket levonni. A másik következő prioritás a vízgazdálkodás. A víz eh, roppant fontos erőforrás, a csapadék csökkenésével és az eh, hőmérséklet emelkedésével, egy komolyabb víz eh, problémákkal, eh, vízhiányjal kell majd szembenéznünk. A földközi tengeri víz stratégia, amelyet az EU a földközi tengervidéki országokkal közösen rendez meg, majd kiváló alkalom lesz arra, hogy ezt a problémát alaposan körbejárjuk. A nemzetközi vízhiány és asszály konferencián február 18-án, 19-én is tudunk majd erről beszélni. Megpróbáltam a legfontosabb céljainkat összefoglalni, ezek lesznek azok a témák, amelyekkel elsősorban foglalkozunk majd az elnökség során. Ezeket akkor tudjuk megvalósítani, hogyha ez ebben az önök parlamentjének a segítségére is számíthatunk. Biztosíthatom önöket arról, hogy mi mindent megteszünk annak érdekében, hogy önökkel válvetve kéz a kézben elérjük közös céljainkat. Köszönöm még egyszer a lehetőséget, hogy beszámolhattam önöknek a céljainkról. Remélem, hogy gyümölcsöző lesz az együttműködésünk. Egy környezetvédelmileg fenntartható, környezetbarát Európát kívánunk építeni, és egy tiszta Európát hagyni örökül az utánunk következő generációkra. Köszönöm szépen Espinoza miniszterasszonynak, és ez egy nagyon lelkes program volt, igényes program volt, és öt pontot is fejegyeztem, amelyen dolgozni kívánnak, ahol a tanács, illetve a parlament, mint törvényhozó testületek egymással dolgozni fognak. Ma egyébként a Koreper is ülésezik, és végső soron, hogy arról beszélnek, hogy január 31-én az ENSZ-nél mit jelentsen a 20 vagy 30-as szám, vagy 20-as és a 30-as szám szerepeljen, majd, és reméljük, hogy az ENSZ egy szóval, egy hangon fog a klímavédelemben megnyilvánulni. Sokan szeretnének hozzászólni, Richard Széman úrnak adom meg a hangot, hogyha minden, a szót, hogyha mindenki röviden szól, akkor mindenki szóhoz fog jutni. Rendben, rövid leszek. Nagyon köszönöm miniszter asszonynak, hogy eljött hozzánk és bemutatta az elnökség programját, és uh, én kivettem ebből, hogy uh, a klíma és környezetvédelem egyre inkább ipar uh, politika is lesz, és ön is tudja azt, hogy Kopen Hágában sajnos bennünket nem kérdeztek meg a lezáró nyilatkozatnál, és a környezetvédelmi miniszterek legutolsó ülése is azzal zárult, hogy Európában nagyon nagy különbségek merültek fel. Mit e, tervez az önök elnöksége az irányban, hogy egy világos, közös európai, egységes európai e, véleményt sikerüljön kidolgozni, és áthidalhatóak legyenek ezek az eltérések. A vízmenedzsment szót is hallottam. Ugye önöknél nagyon sok napsütés van, de sajnos elég kevés víz az önök országában. Ez sokszor elhangzott, de nem hangzott el az, hogy mik a konkrét céljai a spanyol elnökségnek, tehát hogyan kívánnak ebből ki lépni ebből a helyzetből, hiszen a vízkeret irányelv ismerjük, és tudjuk, hogy az összes tagállamban a vízre különböző árakat kell bevezetni. És nem tudom, hogy az önök tagállamában hogy áll a helyzet, hiszen Spanyolországban a mezőgazdaság nagy vízfelhasználó, vízfogyasztó. És hadd kérdezem meg, hogy az önök gazdálkodói valóban új berendezésekkel próbálják elkerülni a vízpazarlást. Tehát mit terveznek az irányban, hogy ezt a problémát rögtön a gyökerénél lehessen megfogni? Illetve mit terveznek kezdeményezések ként új technológiák támogatására, hogy már a termék dizájn területén lehessen erőforráspazarlást és vízpazarlást megakadályozni, kikerülni, és így jobban sikerüljön a jövő kihívásait is teljesíteni. Egy harmadik dolog az IPPC irányelv, és ugye azt szeretnénk, hogyha Európában legalábbis azért nagyjából hasonló standardok uralkodnának, hiszen tudják azt, hogy különböző tagállamok szeretnének kicsit lazább standardokat megtartani, és itt jelen pillanatban ezen a területen eltérőek a standardok. Mit terveznek ezzel a dosszéval kapcsolatban? Én azt nagyon támogatnám, hogyha javaslat találnának elő. Én támogatnám önöket, és örülnék, hogyha konkrét javaslat találna elő a spanyol elnökség. Köszönöm szépen. 20 szeretnének hozzászólni, lezárom a listát a koordinátoroknak is csak két és fél perce van, akkor talán mindenki belefér. Linda, rövid leszek. Üdvözlöm, miniszterasszony, múlt héten Strasbourgban is találkoztunk. Azzal a kérdéssel szeretnék foglalkozni, hogy most mit történik Kopenhága után, és egyáltalán Kopenhágával. Nem én vagyok az egyetlen, aki egy kicsit zavarodott, eh, amiatt, hogy mi is történt. Múlt héten Ivo de Bor, eh, és én úgy tudom, hogy január 31-én azok a pártok, eh, amelyek aláírták a csúcson a Kopenhágában kötött megállapodást, január végén az ENSZ testületben ezt eh, rögzítik. Én azt hallottam, hogy ez a január 31-e rugalmas dátum. Az EU környezetvédelmi miniszterével mit tervez? Hogyan kívánjuk mi a véleményünket eh, kinyilvánítani. Úgy tudom, hogy Franciaország az EU véleményétől eltérő eh, vélemény nyilvánít, vagy lesz közös EU szám, és hogyan készül fel az EU a Bonni konferenciára, hogyan tudjuk visszanyerni azt a lendületet, amit elvesztettünk most így Mexikó felé haladva. Ma Obama máshova helyezi a hangsúlyt a beszédében, most már megint a gazdaság került az előtérbe, és nem az éghajlatváltozás. Hogyan tudjuk visszatenni, visszahozni az éghajlatváltozás problematikáját a nemzetközi agendára, a figyelem középpontjába? Köszönöm. Chris Davis. Köszönöm. Miniszterasszony, Jövő kedden lesz egy fontos megbeszélés az éghajlatváltozásra foglalkozó bizottságban, hogyan gondolják, hogyan tudják biztosítani, hogy ez pozitív eredménnyel záruljon. Három évvel ezelőtt az Európai Tanács megegyezett abban, hogy 2012-ig a CCS demonstrációs projektek meg fognak épülni 2015-ig, de nem került elő a pénz ezeknek a finanszírozására. Ez a szakbizottság 2008. szeptemberében azt javasolta, hogy az ETS-ből befolyó pénzeket használjuk fel erre a célra, és ezt három hónappal később az Európai Tanács elfogadta. Azóta több mint három év telt el, és mindig nem tudjuk, hogy az ETS-ből származó bevételeket mire fogjuk -e fordítani. Most a bizottság egy határozat tervezetet nyújtott be, ezt majd követ jövő kedden megvitatja ez a bizottság és ebben az szerepel, hogy a megújuló és TCS projektek számára lesz finanszírozás. Németország egy alternatív javaslatot nyújtott be, renacionalizálná a finanszírozást, itt azt mondja, hogy az ETS bevételeit osszuk szét a 27 tagállam között, a bizottság pedig egy csomagot akar. A németek nem akarják, hogy a demonstrációs programok fölött legyen egy európai ellenőrzés. A hét elején nagyon megosztott volt a szavazás a tanácsban, de nem engedhetjük meg a további csúszást. De Kopenhága óta ez az első döntés, amivel demonstráltjuk, hogy valóban eltökéltek vagyunk, és alacsony szén jövőt képzelünk el. Mit tervez az elnökség, hogyan kívánja biztosítani, hogy pozitív eredménnyel záruljon a találkozó? Köszönöm. Madame la ministre, bienvenue et merci euh, de votre visite. Euh, la présidence. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm a miniszterasszonynak, hogy eljött közénk. A spanyol elnökség egyik fontos célja a talajvédelem. Ez jó hír. Egy másik jó hír, hogy ön úgy döntött, hogy a tanácsban a port portugál elnökség alatt 2007-ben kidolgozott szövegen tovább dolgoztam, ez a legalkalmasabb szöveg, de tudjuk, hogy Franciaország, Németország, többek között is Egyesült Királyság ellenzik az irányelv tervezetet. Túl szigorú ez szerintük, és túl messzire megy. Miniszterasszony, én egyetértek önnel, közös szabályozásra van szükség, EU szintű szabályozás kell a talajszennyezéssel kapcsolatban a vizeink minőségét meg kell őriznünk. A talaj felhasználása kerülhet nyilván a mezőgazdaságban, de az európai emberek egészségét is védenünk kell. És miután itt van ez a blokkád a tanácsban, március 15-ig legkésőbb a Környezetvédelmi Tanács üléséig ön szerint van esélye megegyezésre? És egy további kérdés, hol kész a spanyol elnökség a kompromisszumokra? Hol vannak a határok, amint nem akarnak túl lépni? lépni a kompromisszum keresés közben. Rossi úr, a következő. Köszönöm szépen. Miniszterasszony, a programja középpontjában egyrészt a klíma problémák állnak most a COP15 kudarca után, fel kell készülnünk a COP16-ra. És a helyzet az, hogy néhány országban vannak olyan vállalatok is, amelyek is felelősek a környezetszennyezésért a környezetvédelmi minisztereknek mindennel kell foglalkozni. Természetesen fel, ehhez tartozik a felkészülés a COP16-ra, de vannak a környezetvédelemnek más fontos területe is. Hulladék lerakók létesítése például. Mi a véleménye erről, mit tervez itt tenni. Emellett egyre több terméket importálunk EU-n kívüli országokból és ezeknek a termékeknek az előállításánál peszticideket, olyan növényvédőszereket alkalmaznak, amelyek nálunk tiltottak, de ezek mégis az asztalunkra kerülnek, a gyermekeink fogyasztanak ezekből az élelmiszerekből. Ezek itt vannak Európában. Mit tervez ön, miniszterasszony? Azután itt van a nukleáris hulladék kérdése, milyen alternatívája van a nukleáris hulladék szállításának, mit javasol ön, hogy ösztönözzük azokat az országokat, amelyek hát kevéssé ökológiai módon állítják elő az energiát, hogy nagyobb mértékben alkalmazzanak alternatív energia forrásokat, szélerőműveket építsenek, stb. Tehát nem csak a klímaváltozásról van szó, hanem sok más kérdéssel is foglalkozunk el. Köszönöm, Rossi úr, Krista Klász. Köszönöm szépen miniszterasszony. Pontosan ott folytathatom, ahol Rossi kollega abba hagyta. Mik azok a gyakorlati kérdések, amelyekkel a spanyol elnökségnek foglalkozni kell, és ahol döntéseket kell hozni? Ön azt mondta, hogy ismét előveszi a talajvédelmet. Azután a levegőtisztaságvédelem és a víz kérdését is. Itt van egy nagy különbség. A levegő és a víz azok határon átnyúlóan terjednek. A talaj viszont nem, nem megy odébb. A tagállamoknak itt különös nagy a felelőssége ezért a talajok minőségének a megőrzéséért. És hogyha európai szintű talajvédelmi irányelvről beszélünk, akkor remélem, hogy ez még döntési stádiumig se jut el. Említette a biocid rendeletet, és elmondta, hogy az ökorendszerek és az emberek egészsége az, amivel szintén foglalkozni kíván. A spanyol elnökség mit fog tenni a biocid rendelettel? Próbálnak egy kicsit nyomást gyakorolni a bizottságra, hogy végre készüljön el egy hatásvizsgálat? Ugyanis mérlegelnünk kell, hogy milyen hatóanyagokat veszítünk el, és az a nagy feladatunk, hogy a jövőben is gondoskodjunk a megfelelő higiéniáról a lakosságunk számára. Hát mi a helyzet a jövőben a higiéniai szabványokkal? Mi a helyzet a a cut off túl, esetleg túl szigorúan ter- tervezik ezt szabályozni. Mi a vélemény Spanyolországnak arról, hogy egyre több minden kerüljön föl európai szintre az engedélyezések kapcsán, és hogyan kívánjak eljárni ezzel kapcsolatban? Köszönöm, Klász asszony, a biocid rendelet jelentéstevője. Most pedig Kriton Árzizis képviselője a szó, parancsoljon. Köszönöm, elnök úr. Miniszterasszony, a biológiai sokszínűséggel szeretnék foglalkozni. A biológiai sokféleség megőrzése az egyik legolcsóbb módja az ökorendszerek védelmének és a globális üvegházkibocsátás már mint egy 50%-at tudható be a biológiai sokszínűség visszaszorulásának. Megszületett egy javaslat, hogy a fa termékek előállítói és az európai piacon értékesítői nagyon sok esetben illegális forrásból importálnak. Úgy tűnik, hogy az illegális fa importot nem tudjuk megakadályozni, és a piaci szereplők kezében van a felügyelet és az ellenőrzés lehetősége. Az éves üvegházkibocsátás 20%-a <clears throat> esik erre. Még akkor is, hogyha sikerülne megtiltanunk az illegális fa importot, még akkor akkor is ezen túlmenően intézkedésekre van szükség, hogy a 2020-as célt elérjük. Szeretném megtudni, mi a spanyol elnökség vélemény erről, hogyan, mit tesznek majd ezzel a rendelettel. Köszönöm szépen, Gevinyan Heprandi. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm a spanyol miniszternek, hogy eljött elég nehéz pillanatban veszi át ezt a funkciót a bírügyi sokszínűség kapcsán, és nagyon sok a kihívás. Úgy gondolom, hogy elnökként nagyon ambiciózus programot állított össze, ehhez gratulálni is szeretnék. Én a biodiverzitásra szeretnék koncentrálni. Ön azt mondta, hogy ez az egyik legfontosabb prioritás, az erdő, gazdálkodás és eh, a biológiai sokszínűség megőrzése a tengerekben eh, prioritás. Tegnap volt egy szavazás a CITES-ről, itt ebben a szakbizottságban, és a szakbizottság a kék uszonyú ton hal CITES listára való felvétel mellett szavazott. Mit tervez ön? Az olaszok azt mondták, hogy ők is a kereskedelmi tilalmat fogják támogatni, Franciaország, egy mediterrán front kezd már szét töredezni, a kereskedelmi tilalmat egyre többen támogatják. Örülnék, hogyha ön is például még az elefánt talán csak kereskedelemről is tudna mondani valamit. Köszönöm. Elnök úr, köszönöm miniszterasszony, hogy ambiciózus programjukat. Itt vagyok, igen, Köszönöm, hogy a bizonyos programjukat felvázolta. A kollégáim már utaltak a Kopenhága utáni időkre. Én inkább a Mexikó előtti időszakról beszélnék. A kérdés az, hogy Mexikóban hogyan tudunk jobban teljesíteni Európaként. Kicsit kritikusabb hangot ütnék meg, mert Európa szerepéről beszéltünk, mindenki egyetért abban, hogy javítani való bőven van. De nekem az a furcsa, hogy mintha nem fognák fel az érintettek, hogy mennyire gyorsan kell járnunk, mennyire sürgős ez a kérdés. Konkrét tervekről sem hallottunk, hogy a spanyol elnökség hogyan kívánja Európa szerepét javítani. A 20-30%-os vita a mellékletben, szerepel 20-30%-os vitával kapcsolatban olyan, mintha Európa nem tanult volna a hibáiból, újra kezdődött ez a vita. Tehát konkrétumokat szeretnék hallani a spanyol elnökségtől. Először is mindannyian egyetértünk abban, hogy egységes hangon kell szólni a Mexikóban, Európában, de ki lesz Európa hangja, és kit szeretne a spanyol elnökség e európai hangként viszont látni. Múlt hétvégén e, arról esett szó, hogy már márciusban kellene egy ilyen enzülést e, tartani. Európának ezekhez az országokhoz minél hamarabb csatlakoznia kellene. A spanyol elnökség milyen kezdeményezést tesz annak érdekében, hogy a márciusi csúcson csatlakozzanak az alapító országokhoz? Next speak. Köszönöm. Nick Griffin a következő hozzászóló. Uh, minister, yes. Köszönöm, elnök asszony. Három német uh, professzor, kutató a Der Spiegelben az IPCC-vel kapcsolatban igen kritikusan nyilatkozott, nem csak a glecserek olvadását kérdőjelezte meg, hanem az IPCC jelentések vonatkozóan azt mondták, hogy peer review nélküli kutatásokon alapulnak, ami megengedhetetlen. Az egyik, amelyre ön is utalt bevezetőjében, az erdőtüzek és az éghajlatváltozás közötti kapcsolatról. Erre tudományos uh, bizonyíték nincsen, ez csak spekuláció. Az elnökség az IPCC munkájával kapcsolatban át kívánja tekinteni az eddigi eredmények alaposságát. Hanem miért nem, mire várnak még? Rengeteg levelet kaptunk a Spanyolországban élő brit állampolgároktól, akiknek a házát a 98-as tengerpart törvény szigorú alkalmazásával tették tönkre. Spanyolországnak abba kell hagynia ezt a gyakorlatot, a, az ingatlan tulajdonosok jogait tiszteletben kell tartani, nem lábbal kell tipolni, hogy azt, mogyan, ahogy azt most teszik. Mit terveznek Spanyolországban ezzel kapcsolatban tenni? Köszönjük. Meghallgattuk az első tíz kérdést, klímaváltozás, levegő, víz, talaj, a CITES, nagyon sok téma. Kérem a miniszterasszonyt, hogy válaszoljon a kérdések első csoportjára. Gracias, eh, señor presidente. Sí, eh, voy a... Köszönöm, elnök úr. Megpróbálok válaszolni a feltett kérdésekre, amennyire tőlem telik. Remélhetőleg bővebben kitérhetek a bevezetőmhöz képest ezekre a kérdésekre. Szibel úr a kopenhágai kérdéskört vetette fel, elismerem, valóban nem beszéltem igazán részleteiben erről, de Strasbourgban a plenáris ülésen már bőven szóltam erről, ha esetleg valaki lemaradt volna róla, nem akartam most önmagamat ismételni, de valóban joggal merül fel a kérdés, hogyan tovább Kopenhága után a parlament tanács és az elnökség mit tehet együtt. Nos, a soros elnökséget betöltő ország minisztereként azt kell, hogy mondjam, hogy nem dőlhetünk hátra. Nem az a kérdés Kopenhágával kapcsolatban, hogy mit értünk el és mit érhettünk volna el. Előre, a jövőbe kell vetni a tekintetünket, és már a Mexikóra kell koncentrálni. Mexikóban pedig kettő területre kell koncentrálnunk. Először is nemzetközi szinten, annak érdekében, hogy vezető szerepünket e területen megtartsuk, és hogy biztosítsuk azt, hogy amikor Mexikóba megérkezünk, akkor jobb helyzetben lennünk a nemzetközi fronton, erősebb poz, tárgyalási pozíciónk legyen. Nos, ez végig kell gondolni, hogy mit is akarunk, keményen kell dolgozni és Európán belüli erőfeszítésekre van szükség ehhez, hiszen korábban valóban a klímaváltozás elleni harcban az Európai Unió vezető szerepet játszott, és az EU-nak köszönhető, hogy eljutottunk Kopenhágáig, sőt Kopenhágában is bizonyos eredményeket elértünk, ezt nem tagadhatjuk. De közös erőfeszítéseink hiányában Kopenhága teljes kudarcba fulladt volt. De Correper, eh, que nos acaban... A Koreperülés eh, jelenleg is folyik, friss híreket is kaptam, erről, ha megengedik, beszámolnék. Valahol itt kell lenni a papírnak. A Koreper pár pillanattal, pár perccel ezelőtt állapodott meg arról, hogy az elnökség és a bizottság egy levelet, nyilatkozatot készít annak megerősítésére, hogy az Európai Unió a kopenhágai megállapodáshoz tartja magát, és az emissziócsökkentés elkötelezett híve. A 20%-os tűzésünk független mindettől, és van egy 30%-os cél, amely Kopenhága függő, ezt egyhangú eredménynek tekinthetjük a koraperben, tehát azt mondhatjuk, hogy ismét egyhangú az unió véleménye, álláspontja. Nem csak Amerikával kell állandóan foglalkoznunk, sokan ezt gondolják, nem feltétlenül itt a parlamentben, de máshol. De a fejlődő országokkal kapcsolatban is sokat ennivalunk. Reális célok ezek, de csak akkor, hogyha összekapjuk magunkat, és Mexikóra valóban mindent alaposan előkészítünk. Egy olyan kötelező érvényű megállapodást szeretnénk tető alá hozni, amely a globális csökkentés célját valóságá teszi, hiszen Európa, Európának egy tagállama, vagy Amerika hiába tesz bármit is, egy globális problémára globális válaszsal kell szolgálnunk. Ehhez az embereknek, az egyes egyéneknek, az országoknak, a kormányzatoknak és a nemzetközi szervezeteknek is együtt kell működni annak érdekében, hogy ez a gyönyörű bolygó, melyet örökül kaptunk, eh, a jövőben is élhető eh, legyen. Széber úr vízgazdálkodás kérdéseket is feszeketett. Nos, amikor vízről beszélünk, akkor egy, egyre ritkábban előforduló erőforrásról beszélünk, függetlenül attól, hogy hol élünk az Európai Unióban, egyre fenyegetőbb a vízhiány. Van, ahol de ez nagyobb probléma, mint máshol, ez való igaz, de mindenki előbb-utóbb megérzi majd, hogy milyen is a vízhiány. De nem csak víz hiányról van itt szó, hanem más olyan természeti jelenségről is, amelyeknek eh, nap mint nap elszenvedői vagyunk, hiszen Európa egyik sarkában az egyik héten eh, asszály pusztít, miközben Európa másik csücskében a következő héten áradások követelnek ember életeket szélsőséges természeti jelenségekről van szó. Ha ezeket nem tudjuk megelőzni, akkor legalábbis a, az általuk okozott kárt kell minimális szinten tartani. A vízfogyasztás csökkentése lehet az egyik megoldás. Hogyan érhető ez el? Először is mindenkinek csökkenteni kell a vízfogyasztást, a mindennapi életben. Ugyanez igaz eh, minden tagországra, tehát minden tagországnak és az eh, minden gazdaság minden ágazatának csökkentenie kell a víz felhasználást, az új technológiák eh, harcba állításával pedig a víz újrahasznosítást víztisztítást és víz újrahasznosítást tudjuk előmozdítani. A tengervíz sótalanítása is egyre inkább reális megoldás az új technológiai eredményekkel számolva. Az ipari vízfelhasználásban, illetve az öntözésben pedig az új technológiák eddig elképzelhetetlen perspektívákat nyitnak meg. Vegyünk például egy várost, egy európai várost, most függetlenül attól, hogy melyik tagállamban vagyunk. Tehát van egy európai városunk, amelynek mondjuk az idegenforgalmi bevétele jelentős, ebben a városban a nyári hónapokban, a nyaralás alatt megnő a vízfogyasztás. Ha ezt a vizet megfelelően tudjuk tisztítani, kezelni és újra felhasználni, akkor a vízfelhasználás egyensúlya biztosítható. Ez tehát a mi elképzelésünk vízügyben. Ezt kell tennünk, de nem szabad figyelmen kívül hagyni azt, hogy jó néhány más szempont is érvényesül. Vannak szezonális hatások, amelyek ugyanolyan fontosak. Például a hegyi régiók újra erdővel történő újra telepítése, vagy az európai folyók mentén a vízgyűjtő területek határainak a védelme. és természetesen a szélsőséges eh, helyzetek, jelenségek is kezelendő problémák. Ezen a területen szeretnénk elkerülni azt, hogy eh, az aszályok vagy az áradások eh, óriási károkat okozzanak. Az aszálytervek már most is léteznek egyes tagállamokban, <clears throat> ezek sokat segíthetnek de összeurópai fellépésre van szükség. Egy ország az a szájelen önmagában igen keveset tehet. Az áradásokkal szemben pedig a víz irányelvben lefektetett szabályokat kell követni. Az áradások elleni védekezés régi jól ismert módja a gátak emelése. Vagy ezt a víz is olvashatjuk. Roppant összetett, bonyolult kérdés a vízgazdálkodás, és mindannyiunknak csak előnye származhat abból, hogyha ezt holisztikusan kezeljük, integráltan, és a vízkeret irányelv átdolgozása is célra vezetőnek minősül. McEwen asszony úrhoz fordulok. Beszélt arról, hogy az Európai Tanácsban mit értünk el, különböző adatokra utalt. Most olvastam fel a jelenleg is folyó Koreper legfrissebb eredményeit. Én osztom az ön aggodalmait, Linda, ha szólíthatom így, de azt hiszem, hogy ez most már történelem, mert ez mögöttünk van, ez lezárt kérdés. Ezt az akadályt átugrottuk. Európa ismét egyesült erővel és egységesen lép fel ezen a téren. Davis úr, a következő. Az széndiokszid megkötés és tárolás kérdését említette. Itt már a jövőről beszélünk, és arról, hogy az Európai Unió komoly pénzeket fordít arra, hogy ezen technológiákat továbbfejlesz-e. Mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy tovább lépjünk e téren. Hiányoznak még bizonyos döntések, a demonstrációs projektek, vagy kísérleti projektek ehm, megvalósításával kapcsolatban hol eh, kivalósítsa meg ezeket, de vannak olyan projektek, amelyek már folynak. Annyit elmondhatunk, százszá... Még nem tudjuk pontosan, hogy a C, C, C, CS, tehát a széndiokszid megkötés és tárolásra irányuló projektek pontosan milyen eredményekkel járhatnak de a megkezdett úton, ha tovább megyünk, akkor biztos vagyok benne, hogy ez meghozza a gyümölcsét, a kutatás, a fejlesztés, az innováció a legnagyobb barátunk ezen a téren is. Csak tekintsünk csak vissza 20 évet, 20 évvel a múltba, elképzelhetetlen volt, lett volna számunkra, hogy 20 évvel később mindenki e-mailen, SMS-ben kommunikál, nem faxon eh, keresztül. Ugyanez igaz a széndiokszid megkötésre és eh, tárolásra. Carbon Capture and Storage egy roppant fejlett technológia, amely szinte már eh, a tudományos fantasztikumba hajlik, de 20 év múlva biztos vagyok benne, hogy ez is a mindennapunk életévé, életünk részévé válik. A következő téma a talajszennyezés, illetve a talajvédelem. Bevezetőmben megpróbáltam egyértelműen kommunikálni, hogy egyes tagállamokkal kapcsolatban nehézségeink támadtak. Azonban a nehézségek azért vannak, hogy felülkerekedjünk rajtuk. Az uniós talajpolitika, az Európai Bizottság számára az elmúlt években roppant fontos volt. A spanyol elnökség osztja a bizottság ez irányú érdeklődését. Számunkra is prioritás ez a jogalkotási csomag, amely az Európai Bizottság berkein belül készül, és mindent megpróbálunk megtenni annak érdekében, hogy a fennálló vitás kérdéseket megoldjuk, és a jelenlegi padhelyzetet valahogy a jelenlegi padhelyzetből valahogy kimozduljunk a tagállamokkal, majd után kerül sor egy technikai jelegülés megrendezésére, fő azokkal a, egyeztetünk, amelyek ellenállnak. Szerintem nem megoldhatatlan nehézségek ezek a, biztos vagyok benne, hogy végezetül megoldásra jutunk. Ha még keményebben próbálkozunk, akkor a párbeszéd biztos, hogy konszenzushoz vezet majd. Bien, eh, hacía referencia a las industrias que contaminan eh, a Rossi úr az iparról beszélt, a szennyező iparról, a közúti fuvarozásról, illetve a napenergiáról, a fotovoltaikus energiatermelésről. Valóban igaza van képviselő úr, az változás elleni harc területén a közlekedés is egy fontos frontvonal. Ami a közúti szállítást, fuvarozást illeti, ebben a parlamentben komoly vita folyt arról, hogy a tenger és a légi közlekedésből származó károsanyag kibocsátás szabályozása hogyan történjen. A vita még folyik, döntés még nem született. A napenergia, a fotovoltaikus energia termelés tekintetében ugyanaz a helyzet, mint általában az megújuló energiaforrásoknál Európa messze vezető szerepet játszik a megújuló energiaforrásokra vonatkozó 20%-os e, arány elérése 2020-ra reális cél, de ezt a 20%-os határt akár meg is haladhatjuk, hogyha a jelenlegi dinamikus fejlődés tovább folyik Európában. Bizonyos mértékben Klaus asszony kérdésére is részben válaszoltam, aki azt említette, hogy az Európai Uniónak és tagállamainak milyen óriási a felelőssége a, a vízlevegő és talajszennyezés visszafogása területén. Arsene Szúr a biodiverzitás egyébként roppant fontos kérdését említette. A, erről is szóltam pár szót a bevezetőmben, talán nem eleget. Ezen a területen is konkrét célokkal bír a spanyol elnökség. A 2010 utáni időszakra vonatkozóan a biodiverzitás őrzése, védelme egyértelmű cél a biodiverzitásról szóló egyezmény eh, elfogadás betartatása fontos, az erre vonatkozó nemzetközi tárgyalások eh, előmozdítása, az energiaforrásokhoz való hozzáférés is egy olyan téma, A politika és a tudomány közötti eh, kapcsolatot kell erősíteni, a biodiversitás terén témájában is, talán ez a legfontosabb eh, új megközelítés. És végül, de semmiképpen sem utolsó sorban, eh, fontos, hogy minél többet tudjunk arról, hogy milyen gazdasági következménye van annak, hogyha a biodiverzitás csökken vagy veszélybe kerül felmerült a biodiverzitással kapcsolatban még a következő kérdés is, amelyről egyébként tudom, hogy ma délelőtt hosszasan folytattak eszmecserét ebben a szakbizottságban. A CITES egyezmény, a veszélyeztetett fajok védelméről szóló úgynevezett eh, CITES eh, CITES egyezmény, illetve a kék úszonyú eh, tonhal, az Európai Bizottság fog a elkövetkezendő napokban, hetekben javaslatot tenni, és hogyha a javaslat megérkezik a bizottságtól, akkor már lesz mind mm, dolgoznunk ezen a téren, és remélhetőleg minél hamarabb egy hangú döntést hozhatunk a tanácsban a spanyol elnökség vezérletével. a biodiverzitás és az erdőtüzek közötti kapcsolat is felmerült. Itt Griffin úr kérdésére reagálnék. Nem, talán félreértett engem, én a bevezetőmben nem kívántam azt mondani, hogy az éghajlat változása miatt nő az erdőtüzek száma. Arra kívántam utalni, hogy az erdőtüzek jelentős problémát jelentenek Európa nagy részén, és az erdőtűzek miatt a biodiverzitás kerül veszélybe. A statisztikák azt mutatják, hogy az erdőtűzek jelentős része Natura 2000 övezetekben történik, és a biodiverzitás elvesztése, csökkentése, illetve ennek utóhatásai oda vezethetnek, hogy maguk az erdők is komoly veszélybe kerülnek. Az erdő pusztulása pedig viszont már összefügg az éghajlatváltozással. Tehát tulajdonképpen mégiscsak van valamiféle kapcsolat, még hogyha nem ok-okozati is, hogyha ezt nem egyértelműen mondtam a bevezetőmben, akkor azt sajnálom de ha még most sem teljesen világos Körifin úrnak, hogy mire is gondoltam, akkor erről bővebben is szívesen tájékoztatom. Una cierta conexión. El señor Seiber eh, nos planteaba el tema del, del IPC. E. Seiber úr beszélt az IPCC-ről, a spanyol elnökség szeretné, hogyha a tanács és a parlament megegyezésre jutna az ipari szennyezés kérdésében, ami a környezetvédelmi jogszabályok egyik sarokköve lehet. Szeretnénk, hogyha ezen a területen komoly előrelépést tudnánk elérni ezen hat hónap alatt. Persze tisztában vagyunk azzal, hogy nem lesz könnyű ilyen megol, mm, megegyezésre jutni, <clears throat> mert a tanács és a parlament álláspontja jelenleg még hogy is fogalmazzak, jelentősen eltérnek, mondjuk így, de megfelelő rugalmassággal és nyitottsággal szerintem a párbeszéd eredményeket hozhat, hogyha mindenki a célt, a távoli célt tartja a szem előtt, és bizonyos fokú rugalmasságot mutat, akkor szerintem egy ilyen megállapodást tető aláhozható, előre látható időn belül. Nos, lássuk csak, mi az, amire még nem reagáltam. Fontos, ám bátor, általánosabb jellegű kérdések. A spanyol elnökség képviseletében ülök itt most önök előtt, de természetesen. A tenger partokra vonatkozó spanyol törvény fontos számomra. Szeretném, hogyha Spanyolország és a spanyol elnökség közé nem tennénk egyenlőségre a kettő nem egy és ugyanaz. Én nem spanyol ország képviselőként ülök most itt, hanem spanyol elnökségeként. A spanyol kormány a parti területekre vonatkozó jogszabályt 88-ban fogalmazta meg, ami mint egy megelőzte prekurzorként a további hasonló jogszabályokat, és a mai napig referenciaként, hivatkozásként szolgál az alapelvek, a lefektetett alapelvek relevánsabbak, mint valaha voltak, főként ha az éghajlatváltozás eh, partmenti területekre kifejtett hatását tekintjük, illetve a vidéki területekre kifejtett hatását nem is beszélve a kulturális eh, örökségünkre. Ezzel kapcsolatban ennyit szerettem volna mondani, de remélem, hogy világos, amikor azt mondom, hogy szívesen magyarázom el, hogy ez a törvény mit kíván elérni, de kérem értsék meg, hogy a spanyol elnökség az unió egészét képviseli, nem Spanyolország nagyköveteként jöttem most önök közé. Az Európai Unió érdekeit kell elsősorban védenem, most hat hónapig nem Spanyolországot képviselnem. Végül a biocid rendelet, ez maradt a végére. Klász asszony kérdezett erre rám, a spanyol elnökség szeretné, hogyha a rendelet tervezett jelenlegi nél előre haladottabb állapotba kerülne a tanácsban a hat hónapos elnökségünk végére. A tanácsban minél több időt kívánunk szentelni ennek a vitának, szeretnénk, ha legalább a tanácsban megalapodás születne, de itt kapcsolódnom kell az Európai Parlamentben e témában lefolytatott vitához. Szeretnénk, hogyha ezt a vitát, a parlamenti konzultációt minél inkább figyelembe tudnánk eh, venni. Tisztáznunk kell. a bizonyos aktív anyagok kérdését tisztázni kell, amelyeket tudományos célokra használnak. Ez egy olyan kérdés, aminek a tisztázása nélkül nem tudunk tovább lépni. Az aktív anyagok kérdését is figyelembe kell venni, milyen környezeti hatással bírnak ezek ezt kell az Európai Parlamentben lefolytatott vitához valahogy kapcsolni. Ennyit szerettem volna elmondani. A miniszterin, ez war Rekordzeit. Köszönöm szépen miniszterasszonynak, és ez egy nagyon gyors rekordidő alatt válaszolta meg a kérdéseket, mert hiszen időre megy a dolog, most jön a második kör, és rád Villanokunájte kolléganője szó. a prioritetų Köszönöm szépen, elnök úr és miniszterasszony, köszönöm, hogy elmondta a gondolatait. A klímaváltozás egyébként egy nagyon fontos terület számunkra is, és számunkra nagyon fontos az, hogy beszélnünk kellene a megújuló energiákról, hiszen a szolár energia Spanyolország számára is nem fontos lehet. És ezen a területen még sok mindent kell bepótolnunk, hiszen a 20% lenne a célunk. Jelenleg viszont nincs meg a politikai akarat a megújuló energiák támogatására. És ezért is lenne az a kérdésem az elnökség irányában. Terveznek-e önök konkrét lépéseket annak érdekében, hogy a többi tagállamot is e, felszólítsák, segítsék arra, hogy konkrét lépéseket tegyenek ezen a téren. Tehát kimondottan e, a környezet e, területén, hiszen ezen a téren irányelveink vannak, és gyakran konfrontálunk azzal a helyzettel, hogy hogy az európai jogi dossziék, jogi akták követelményeit ugyan ö, teljesítik, de az eredmények később a hatástanulmányokban már kétségesek. Például a keleti-tengeri, balti-tengeri projektekre vonatkozik, az előttünk álló projektek kapcsolatban, például a biológiai sokszínűséget is negatívan befolyásolják. Tehát itt nagyon fontos hogy független szakvéleményeink legyenek. Tehát hadd kérdezem meg, hogy a hatástanulmányokat és azok függetlenségét ön hogyan értékeli? Köszönöm szépen, Vitória Prodi a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Eh, Én is szeretném megköszönni a miniszterasszonynak az elmondottakat. Nagyra értékelem Spanyolország talajjal kapcsolatos elkötelezettségét. Született egy fehér könyv a klímaváltozáshoz való alkalmazkodásról. Szeretném még egyszer kiemelni annak a jelentőségét, hogy újra elővegyük ezeket a kérdéseket, ismét foglalkozzunk ezekkel ugyanis nagyon gyakori probléma a talajerózió. És azt is látnunk kell, fontos megpróbálnunk megakadályozni az árvizeket, óvintézkedésekre, intézkedésekre van szükség. Beszélt az erdőtüzekről is a miniszterasszony. Fontosnak tartom azt, hogy megvizsgáljuk, milyen módon tudjuk csökkenteni az erdőtüzek káros hatását. Teljesen egyetértek azzal, amit mondott arról, hogy a klímaváltozás az egész világot érintő kulcsfontosságú kérdés, ami a világon élő minden ember életét, tevékenységét befolyásolja. Diplomáciai offenzívára van éppen ezért szükség az éghajlat kérdéssel kapcsolatban. A Bali konferencia következtetéseit végre kell hajtani. Lehetnek eltérő felelősségi körök és eltérő megközelítések. Szerintem Kopenhágában azért voltak megfelelő javaslatok, és többet kellett volna elérnünk. Van egy sor olyan jelenség is, eh, amelyeket egymásra szembe lehet állítani. Eh, ha nem engedj, egyrészt nem engedjük, hogy Kína a fejlődők táborát erősítse, másrészt pedig az Egyesült Államoknak kellene mindenek előtt elfogadni eh, kötelező jogi. Köszönöm szépen. Andrés Perelli a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Néhány kérdést már megválaszolt a miniszterasszony, de azért még két gondolatot szeretnék potlagosan felvetni. Az egyik, hogy örülnünk kell annak, ami már elhangzott, de azt gondolom, hogy ennek nem szabadna oda vezetni, hogy akkor hátradőljünk kényelmesen, mert hiszen a klímaváltozással kapcsolatban számos pozíció létezik, de néha egyes hozzáállásokat összetévesztik azzal, amikor egy hangon beszélünk, és néha sokkal több vízhangot lehet hallani, mint magukat a megszólalók hangjait. Tehát például Mexikóval kapcsolatban egyetértek azzal, hogy ezt módosítani kell. És ezért is egyetértek önnel, miniszter asszony, és kérem is, hogy mindent tegyenek meg annak érdekében, hogy az előkészítő munkák során egy egységes pozíciót lehessen kialakítani Mexikóval kapcsolatban. A második pont a vízgazdálkodás. Sok mindent el tudok fogadni az elhangzottakból, de pont a földközi tengeri medencében a szárassággal van nagyon nagy problémánk, és a spanyol elnökségnek erre válaszokat kell találnia, mivel a az erdők védelmét nagyon fontos észak-déli dialógusban kezelni, és az európai a szolidaritási gondolata alatt. És itt nagyon sok téma van, amely gyakran oda vezet bennünket, hogy hát csak szolidáris megoldások jöhetnek szóba. a Lisszaboni szerződés megszületett, Kopenhágán is túl vagyunk, tehát most én azt gondolom, hogy az észak-déli szolidaritás az, amire szükségünk van. Köszönöm szépen, Krisztina de Lacatél, szia szó. Muchas gracias, señora ministra. Muchas gracias, señor presidente. Yo me alegro mucho de... Köszönöm szépen, miniszterasszony, köszönöm elnök úr. Nagyon örülök annak, hogy eljött hozzánk a miniszterasszony. Én ugyan egy másik párthoz tartozom, de mégis közösen kell dolgoznunk ezen a témán. És én a földközi tengeri régióért is beszélek, és e, erre nincsen logisztika jelen pillanatban az Európai Unióban. Én már tíz éve dolgozom a parlamentben, de azt gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy az elnökségek ezeket pedagógiai vagy felvilágosító munkával közelítsük meg, és úgy próbáljuk elmondani nekik, hogy milyen nagy problémáink vannak éppen délen, főként ami a vízgazdálkodást, a szárasságot illeti, hiszen ez produktív rendszerekről beszélünk, és ezért is kérném a miniszter asszonyt, hogy tegyenek nagy lépéseket ebben az irányban, és én támogatom őket, hogy ez a közép mediterrán térség ügyében tett dolgokban. Én támogatom önöket és a kutatás területén is dolgozott. Tehát itt nagyon fontos, hogy a kutatást és a tényleges lépéseket össze kell kötni mert ez még nem érkezett meg, ez az üzenet Európában, tehát a politikának viszont így kell működnie. Tehát ezen a javaslatom, és most egy kérdést tennék fel. Mégpedig a klímaváltozási politikát szisztematikusan kell megközelítenünk, és ennek során nagyon fontos a talajvédelem és a tájvédelem, amiben stratégiai kiinduló pontot kell követnünk a CO2 és egyéb más kibocsátási anyagok, mindezek a témák mind-mind a klímaváltozás elleni harc részei. Tehát azt kérdezném önöket, hogy hogyan lehetne integrálni ezeket a részterületeket, hiszen a parlamentben mi talán nem vagyunk tisztában azzal, hogy a CCS számára a mezőgazdaság mennyire fontos illetve hogy mennyire fontos a mezőgazdaság számára az legális vízfelhasználás, illetve mennyire fontos az illegális vízfelhasználás kérdése. Mindjárt befejezem. És nagyon fontos, hogy produktív módon kell újra erdőket telepíteni a CCS terén tett intézkedésekkel együtt. Igen, köszönöm, Gabriel Szaveri a szó. Köszönöm szépen, elnök úr, és nagyon örülök, hogy itt van a körünkben, miniszterasszony, és örülök az elmondottaknak, hiszen az erdők védelmében sokat hallottunk. Konkrét kérdésem lenne, a spanyol elnökség a szocioökonómiai szempontját hogyan szeretné az erdőgazdálkodásnak kidolgozni. Köszönöm szépen. Ez a szó. Igen, köszönöm szépen, miniszterasszony, és gratulálok a nagyon agilis programjukhoz, amit előadott, és örülök a globális és integrált megközelítésnek a spanyol elnökség programjában, hiszen e, minden egyes részterületet sikerült összekapcsolni az hatékony e, vízfelhasználás, talajvédelem, a klímaváltozás elleni harc, és a természeti katasztrófák elleni harc, mind ez a részterület összefügg egymással, hiszen a természeti katasztrófák egyre gyakoribbak, és egyre nagyobbak a következményeik is. És ön miniszterasszony elmondta azt, hogy nagy szárasságok vannak hosszas periódusok, amikor nem esik az eső, ezt követően hatalmas esők zúdulnak a tájra, és utána előtte hatalmas erdőégéseket látunk. És a klímacsomag, amit az Unió elfogadott, azt a cél tűzte ki, hogy az energiahatékonyságot kell növelni, és a megújuló energiaforrásokat támogatni. Az Európai Parlament másrésztről azt is javasolta, hogy megfigyelő központot kell létesíteni a szárazság megfigyelésére. Az a kérdésem, hogy milyen konkrét lépéseket terveznek a spanyol elnökség alatt megvalósítani, annak érdekében, hogy a természeti katasztrófákat meg lehessen előzni, pontosan a szárasság, az áradások és az erdőtüzek kapcsán, hiszen ezek környezetvédelmi szempontból nagyon is hátrányosak a szociális és gazdasági szempontból is. a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Látom, hogy most már Spanyolországban leállt az üvegház hatású gázok kibocsátásának a növekedése megfelelő intézkedések miatt. De Spanyolország a többiekhez hasonlóan még nagyon messze van a kiotói jegyzőkönyvben meghatározott célszámoktól. Mit kíván tenni ön annak érdekében, hogy a mexikai tanácsadás előtt elérjük a kiotói célokat, a hazai csökkentés, illetve a tehermegosztási célokra gondolok. A mi szakbizottságunk kompetenciába tartoznak az állatszállítmányok is. Mit késik a bizottsági javaslat? Mit tesz az elnökség majd az állatszállítások kapcsán, hogy előálljon a bizottság a javaslattal, és legyen egy közös álláspont, amiben 8 órában maximálják a maximális szállítási időt, és gondoskodnak a jobb körülményekről az állatok számára? Köszönöm szépen. A legutolsó kérés, kérdés Spanyolországból érkezett, Vilánra Júzótól. Igen, köszönöm szépen, elnök úr, és rövid leszek, mert gyakorlatilag az előttem szólók már számból vették ki a szót. Önök a REACH-ről beszéltek, a vegyi termékekről, és még Kázasszony pedig még a gazdasági hatástanulmányokat is említette a két nagy szabályozás hatásával kapcsolatban, tehát gyakorlatilag megtiltunk bizonyos a, ö, szubstanciák alkalmazását, de ö, nagyon fontos megvizsgálni azt, hogy, ö, hogy harmadik országokban az ellenőrzéseket hogyan tudjuk megvalósítani, hiszen ezek nem zajlanak le igazából se az EU-s országokban, sem más külső országokban. Tehát ezzel kapcsolatban hatástanulmányra lenne szükségünk, és ezt a tanácsnak kellene kérnie, javasolnia. Hiszen védeni kívánjuk a földünket, és hát er, ehhez motivációkat kellene teremteni, motiválni kellene, az, az erdők telepítését, hiszen ők is csökkentik a CO2 kibocsátást. És hát ez a közös agrárpolitikában, a mezőgazdasági bizottságban nyilvánvalóan téma az európai erdőgazdálkodási politikát kellene támogatni. Nem tudom, hogy ön támogatná azt, hogy egy erdőgazdálkodásra irányuló önálló politikát? nyissunk meg? Igen, köszönöm szépen, ez a kérdések második köre ezzel lezárult, és eléggé szűken állunk az idővel, de 10 perce van a miniszterasszonynak, hogy megválaszolja a kérdéseket. Igen, igyekezni fogok 10 percben válaszolni a kérdésekre. Elnök úr, köszönöm. Tehát, Mokulajt asszony a megújuló energiákkal kapcsolatban tett fel kérdést. A megújuló energiákkal kapcsolatban azt gondolom, hogy valóban a helyzet úgy áll, hogy az európai szándék az 2020-ra 20%-os arányt tenne ki a megújuló energiák területén, és itt ehhez különböző utak vezetnek, de hát végig kell gondolnunk azt is, hogy bizonyos különböző energiaforrások léteznek, amelyek az adott ország geográfiai helyzetével függnek össze nagyon szorosan. Illetve bizonyos természetes erőforrások meglétével. Tehát elég gyakran van szó arról is, hogy a napenergia például felhasználásra kellene, hogy kerüljön, de hát mondjuk nem mindegy, hogy éppen egy északi országról beszélünk, vagy egy földközi tengeri országról beszélünk. Tehát gyakorlatilag itt valamilyen kiegyenlítésekkel lehetne élni, mondjuk szélenergiával például kiegészíteni ezt, mondjuk északi országokban, de én mindenképpen szeretném, hogyha erről majd szó lenne, és információkat is szeretnénk megosztani különböző technológiákkal kapcsolatban, hogy mindenki azonos tájékozottsági szinten legyen a közös célunk elérése érdekében. És hallottam arról is, hogy ez az önök egyik legnagyobb kitűzött célja. Akkor most térjünk rá az környezetvédelmi vizsgálatokra. Tehát meg kell vizsgálnunk azt, hogy ezek nagyon korrekt módon történjenek, az előírásokat nagyon korrekt módon kell alkalmazni a gyakorlatban. A közösségi előírások ugyanis feltételezik azt, hogy az állami szerveket be lehet vonni ezbe az értékelésbe, az az áttekinthetőséget is feltételezi, hiszen most itt nem is a kidolgozására gondoz, gondolunk ezeknek a környezetvédelmi engedélyekre, hanem hogy ö, egyszerűen a közvélemény számára nagyobb átláthatóságot kell biztosítani. Itt például elhangzott az is, hogy nagyon fontos a közvélemény tájékoztatása során mindezeknek a figyelembevétele. Egy másik téma is elhangzott, ugyanis léteznek határon átnyúlóan elkészítendő környezetvédelmi engedélyek is. És ez, itt ezekben az esetekben akár az európai térségen is túlnyúlhatnak az ilyeneknek a engedélyeknek a hatájai. Tehát nagyon fontos az átláthatóság, hogyha mondjuk tegyük fel egy európai tagállamnak, van egy nem EU-s tagállam, vagy nem EU-s országgal közös határa, ilyen esetben akár nagyon fontos az átlátható módon történő kezelése ezeknek az engedélyeknek. De szívesen rendelkezésükre bocsátom az erre vonatkozó információkat. Hiszen nagyon sok környezetvédelmi engedély, nyilatkozatot találhatnak, illetve státusz magyarázatokat az interneten is, hogy hol lehet erre vonatkozó információkat találni. Legalábbis nálunk így van. Tehát, hogyha önök közül valakit ez érdekel, akkor szívesen rendelkezésükre bocsátok ezzel kapcsolatos információkat. Bródi úr a talajvédelmét említette, ezzel kapcsolatban hadd mondjam el azt, hogy milyen fontos számunkra a talajvédelme. És ő egyébként említett szárazságokat is, nagy száraz időszakokat, amikor nem esik csapadék. Hát végig kell gondolnunk azt, hogy hogyan járjunk el ilyen esetekben. Ugyanis, hogyha van egy ilyen nagy szárazság, akkor szeretnénk, hogyha Európa stratégiai tervvel rendelkezne már. Persze ez most nem azt jelenti, hogy, hogy tehát a cél az az lenne ennek során, hogy egy európai polgár sem maradhasson víz nélkül ilyen esetekben, de persze ilyenkor minden egyes politikai intézkedést, eszköztárat be kell vetni annak érdekében, hogy az ilyen jellegű szárazságokat eleve elkerüljük, illetve hogy egyre ritkábbá tegyük A klímaváltozás elleni harc során pedig az a véleményem, hogy nagyon fontos az, hogy a víz hiányjal kell, mint olyannal foglalkozunk. Ugyanis, amikor Amerikában az első beszédemet tartottam, akkor a küszöbb országokra és fejlődő országokkal számára elmondtam azt, hogy a klímaváltozás elleni harcot világszerte kell folytatni. Tehát önöknek teljesen igazuk van azzal, amit elmondtak, de nekünk itt Európában nagyon fontos, hogy magunk után kell vonnunk a többieket. Tehát nem fogadhatjuk el azt, hogy valaki egyszerűen csak úgy kiszálljon ebből a hajóból. Tehát itt látnunk kell azt, hogy ki az, akinek nehéz beszállni ebbe a közös hajóba, azokat be kell valamilyen módon, meg kell könnyíteni nekik a beszállást. Tehát az úttörői ennek a területnek gondoskodniuk kell arról, hogy Mexikóban a nemzetközi kontextust ki tudják használni ezek az országok. Szeretném Beri Jóul által elmondottakkal ezt összekapcsolni, hiszen nagyon gyakran valóban össz egybehangzó pozíciók szavakat nagyon gyakran az Európai Unióban összekeverik az egy hangon szólással, hiszen nyilvánvalóan közös erőfeszítéseket kell tennünk, és én megígérem azt, hogy mindent megteszek annak érdekében, hogy az egyező pozíciókat össze tudjon foglalni, és kommunikálni tudjam, de nyilvánvalóan mindezt konszenzusban tegyük egy hangon, tudjunk szólni azzal, amit elhangzott a parlamentben is. Tehát ezek kis lépések lehetnek valószínűleg, de még mindig jobb a kis biztonságos lépés, mint a semmilyen lépés a klímaváltozással kapcsolatos harcban. És nemzetközi szinten is ugyanez a helyzet, tehát azt gondolom, hogy ez évben Mexikóban le kell tenni az esküt erre a dologra. Vízhiány, szárasság, Perió úr is említette ezeket a dolgokat a földközi tengeri régióban. Hadd emlékeztessek arra, hogy 2007-ben a bizottság egy olyan közleményt adott ki, amely a vízhiányra, szárasságra vonatkozott, és politikai javaslatokat is tartalmazott ez, nemzeti, regionális és európai szinten a vízhiány elleni harcban, és ebben például elhangzott az is, hogy szakértő csoportot kell alapítani Spanyolország, Olaszország és a bizottság részételével. És ezzel kapcsolatban jó néhány javaslat is kidolgozásra került a vízgazdálkodási tervekkel kapcsolatban. a földközi tengeri térségnek egyébként valóban nagyon specifikus jellemzői vannak, de az elnökség részéről mi egyszer és mindenkorra szeretnénk olyan döntéseket hozni, amelyek oda vezetnek, hogy európai stratégiánk legyen, amely csökkenteni a szocioökonomiai és környezeti kihatásait is ennek a témának az ilyen jellegű szárazság által sújtott területeken, és hát ez főként a földközi tengeri régiót jelenti Európában. És én remélem, hogy a parlament is segíteni fog abban, hogy ezt a pozíciónkat minél jobban meg tudjuk fogalmazni. Gutierrez asszony a kutatási munkák fontosságát emelte, szükségszerűségét említette ki, emelte ki, és az első hozzászólásomban, amikor a CCS-ről beszélt, akkor én is elmondtam azt, hogy hogyha a környezetvédelemről van szó, akkor mind a kettőt össze kell kapcsolnunk, és tegnap Spanyolországban lehetőségem volt egy akciós napon részt venni, amely például a fajták sokszínűségével foglalkozott, és elmondtam azt, hogy én egy nemzetközi platformot említek a fajták állatvilág sokszínűségével kapcsolatban, és én azt gondolom, hogy itt ez is beletartozik abban, amit ön említett. Igen, elnézést, már lassan kezdem túllépni az alnak úr által megadott időt, de még engedjék meg, hogy gyorsan elmondjak valamit a mezőgazdasága kapcsolatban. Ugyanis a klímaváltozás a mezőgazdasággal kapcsolatban igen fontos kérdés, és ezt mi is igyekszünk figyelembe venni, hogyha a mezőgazdaság negatív kihatásainak a csökkentéséről van szó. Elnézésüket kérem, hogy nagyon rövidre kell fognom most a mondandómat, de még ma délután is lesz időnk arra, hogy beszélgessünk erről a témáról. A Következő a szállítás. Kás Luther említette a szállítás területét itt. Különböző témák vannak az állatvédelemmel kapcsolatban, illetve az állatok tartózkodási helyeinek a szabályozásával kapcsolatban. Az egyik a állatvédelmi otthonok kérdése, és én azt gondolom, hogy talán itt majd sikerül megállapítás, megállapodást találni, hogy júliusban erre egy rendeletet tudjunk elfogadni. Egyébként pedig van egy javaslatunk a kutatási célokra használt állatokkal kapcsolatban. Én azt hiszem, hogy a parlamenttel politikai megállapodás, illetve konszenzus már kialakult ennek technikai vonatkozásaival kapcsolatban, és most már csak részlet kérdéseket kell egyeztetnünk a Lisszaboni szerződés miatt adódik ilyen módosítási igény. Akkor a jelölések, azt hiszem, hogy a jelölésekkel kapcsolatban még kicsit türelmeseknek kell lennünk, mert itt ma a címkézéssel kapcsolatban volt egy vita, ez az állatvédelemmel is összefügg, hiszen nagyon fontos, hogy nem szabad a fogyasztókat megtéveszteni, és nekik eh, valamilyen eszközt a kezükbe adni arra, hogy megértessék azt, hogy mit is vásárolnak. Az európai állatvédelem egy nagyon átfogó téma, és ezzel kapcsolatban nagyon sok alfejezete is van ennek a témának. de a szállítás területén valószínűleg sikerül majd a lehető leggyorsabb eredményt elérni az állatok védelme területén, a többi alfejezetben pedig meg még dolgoznunk kell. Talán még majd sikerül a mi elnökségünk alatt elérni, eredményt elérni, de lehet, hogy ez nem fog sikerülni. Minden esetre volt egy általános téma, illetve még néhány más pont, amit össze szeretnék foglalni a Júzó és Genia Szavall által említett dolgok, a, mégpedig az erdővédelem és erdőgazdálkodás területe. Hát igen, ez egy nagyon tág terület, és a környezetvédelemre is vonatkozik, de szocioekonomiai aspektusai is vannak, és és azt gondolom, hogy a 27 országban nagyon nagy erdőfelületeink vannak. Tehát már eleve ez az erdő felület is ö, mutatja, hogy mi mennyire otthon vagyunk az erdő gazdálkodás területén, de hát itt más okok is vannak, például a klímaváltozás elleni harc, a különböző elsivatagosodás területe például, és meg kell próbálnunk a klímaváltozást például oly módon megakadályozni, hogy a, megkössük a kibocsátott CO2 tömegeket, például a talajvédelme is egy ilyen terület, és az erdőgazdaság területén már vannak szocioökonómiai tevékenységek annak érdekében, hogy jövedelmet lehessen generálni az itt tevékenykedők számára. Én azt gondolom, hogy ez már elegendő okot jelent arra, hogy egy magas rangú konferenciát tartsunk az erdővédelmében a szocioökonomikus szempontok kidomborítása érdekében. Elnézést, hogy ilyen sokáig beszéltem. Köszönöm szépen, miniszterasszony, és azt gondolom, hogy viszont nagyon lényeges volt az, amit itt most megbeszéltünk ebben a másfél órában, és látja ön is, hogy mennyire lelkesen vettek részt a képviselőink a munkában. Láttam, hogy ön is nagyon lelkesen támogatja ezt a területet, tehát én azt gondolom, hogy sikeres spanyol elnökséget kívánhatunk önöknek, ez biztosan így lesz, és köszönöm, hogy eljött hozzánk, és, és talán itt találkozunk legközelebb a bizottságunkban, ezzel lezárom.